Good afternoon, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Start our meeting. Uh... Lássunk hozzá. Kezdjük az ülésünket, amely fél hétig tart majd előreláthatólag. Holnap pedig 9-től fél egyig folytatódik az ülésünk, második része, hogyha nincs ellenvetése senkinek, akkor a napi rendet elfordottnak tekintem. And then uh, comes to the chairman. És ezzel már tovább is léphetünk a elnök közleményeire. Már a második pontnál járunk, ez a jó hírem. Elektronikus szavazással sor kerül holnap dél 12 órától. Három napi rendi pontról fogunk szavazni. Mindenkit szeretnék már most emlékeztetni, hogy ne felejtse otthon a szavazókártyáját, mert anélkül csak félkor óriás lesz a szavazás során. Most pedig az első érdemi napirendi pontra térnénk át. Az EU tagállamai, valamint Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapur és Új-Zéland közötti hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás hangzatos címet viseli. Tájékoztatott sokat, hallatunk már Akta néven elhíresült Aktáról van szó. Tavaly év végén kaptunk felkérést, hogy nyilvánítsunk véleményt arról, hogy az akta az uniós alapjogi kartával mennyire összeegyeztethető. Február végén az Európai Bizottság bejelentette, hogy az aktát, az akta ügyet az Európai Bíróság elé utalja a 218 per 11-es cikk alapján, az EUMS 218 per 11-es cikk alapján. Az illetékes bizottság, ami nem más, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, van egy meghallgatás, február 29-én egy meghallgatás került sor, majd március 1-én egy workshopra, de Hucht biztos úr is részt egyébként az előbbi, most pedig az előadóval és a bizottság részvételével folyik majd eszmecsere Drócász, Dimitrios Drócász kollégának adnám meg a szót elsőként, aki a vélemény előadója, és aki felvezeti ezt a témát, ezt követően az Európai Bizottság kap szót, ezt követően pedig a kollégák. Tehát elsőként a Drócász úr parancsol. Köszönöm, elnök asszony. Röviden fogalmaznék, mert ami az eljárást illeti, attól tartok, hogy meg kell várjuk az illetékes bizottság véleményét, az INTA véleményét azon közismert kérdésről, hogy az egész dossziét egyáltalán az Európai Bíróság elé terjesztik-e vélemény nyilvánítás céljából. Önök is tudják, hogy a bizottság már bejelentette, hogy azt tervezi, hogy az egész ügyet az Európai Bíróság elé terjeszti. Most pedig ugye az INTA szakbizottság szintén játszik ezzel a gondolattal, hogy az Európai Parlament részéről szintén az Európai Bírósághoz fordulna, és tudomásom szerint holnap sor kerül egy vitára az INTA bizottságon belül. Nem tudom azonban, hogy ott döntenek erről már holnap. Hogy ezt miért mondom? Nos, azért, mert véleményem szerint ez egy olyan kérdés, amelyet először tisztázni kell, még mielőtt eldöntenénk, hogy a Live Bizottság mit kezd ezzel. A plenáris ülés ugyanis az akta megállapodás összeegyeztethetőségét vizsgálja majd a szerződéssel, illetve az EU alapjogi kartával. Tehát véleményem szerint, ha nem tudjuk, hogy mi történik, ezzel az ügyjel, hogy az Európai Bíróság eléterjeszti az ügyet az Európai Parlament, addig nem foglalkozhatunk tovább ezzel, nem folytathatjuk ezt az eszmecserét. Megpróbálnám ezt akkor még tisztázni. Szerintem két opció létezik. Egyfelől úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság úgy dönt, hogy a bíróság, az Európai Bizottság úgy dönt, hogy a bíróság elé terjeszti, és elképzelhető, hogy az Európai Parlament hasonlóképpen dönt. Amennyiben az Európai Parlament úgy dönt, hogy az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszti, ebben az esetben az eljárási szabályzat értelmében, de talán inkább a titkárságot kérném fel arra, hogy egyértelműen jelezze, hogy ez így van-e. Nos, tudomásom szerint az illetékes parlamenti bizottságok eljárása valamilyen értelemben leáll. Amennyiben az Európai Parlament az ügyet szintén az Európai Bíróság elé terjeszti, felteszem én a kérdést, hogy mi, a Libe Bizottság, jogértelemben hogyan foglalkozhatunk az aktával, hiszen nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne, ha belemennénk egyfajta versengésbe az Európai Bírósággal, szigorúan jogi kérdésekben. Tehát ezért vetem fel ezt. És szeretném persze, ha a kollégák is kifejtenék a véleményüket arról, hogy mit tegyünk a továbbiakban, hogyan járjunk el az eljárást illetően. Azt hiszem, hogy meg kell várnunk azt, hogy az INTA bizottság mit tesz ebben az ügyben, és végül milyen döntést hoz. Tehát ez lenne az bevezető, ami az eljárásbeli kérdéseket illeti. Attól tartok, hogyha ezt, tehát az eljárásbeli ügyet nem oldjuk meg, akkor nem fogunk tudni igazából belemenni a részletekbe, a tartalomba sem. Köszönöm. Köszönjük szépen, Draucász úr. Hallgassuk akkor most meg a bizottságot. Anders Jessen kolléga. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony rövid leszek én is. Ami a hivatkozást illeti, a bizottság jogi szolgálatánál van az ügy, ők ezt a szolgálatok közötti egyeztetésre bocsátották március 20-án, és általában 10 napig tart egy ilyen eljárás, tehát április elejére lesz döntés vagy legalábbis ugye a belső szolgálatok eddig egyeznek meg, és várhatóan április végén tudja leghamarabb a bizottság ezt előterjeszteni a belső eljárásai miatt. De mindenképpen azon vagyunk, hogy a szükségesnél több időt ne töltsük a témával. Ennyi tehát a, a helyzet. A tagállami helyzetről pedig annyit, hogy a bizottság, amikor nemrégiben az INTA bizottság ebben a témában ülést rendezett, új fejleményként csak Ciprus merült föl, nem kívánja aláírni Ciprus a szöveget, de a többi tagállam úgy tűnik, hogy ugyanazt az álláspontot képviseli, mint korábban. Köszönöm szépen. Köszönjük, Jensen úr! Akkor most megnyitom a vitát. Renáta Weber kap szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségtelenül az Európai Parlament határozata az, hogy megszavazzuk-e az egyezményt, vagy további ellenőrzésre vessük alá, ez egy politikai döntés, ezért vagyunk most egy olyan fázisban, hogy a tagállamok nagy része ugye aláírta, de most vissza akarja vonni az aláírását az egyezményről, mert közben sajnos rájöttek arra, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mit írtak alá. Ami hát önmagában eléggé rombolja a kormányok és a választók közötti kapcsolatot sok helyütt. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy sajnos mi itt a Libeben csak véleményt írhatunk a dologról, márpedig a legfontosabb kérdések, amelyek az aktában vannak, a mi kompetencián kellene, hogy legyenek, de hát ez a helyzet. Én az előadótól a következőt szeretném megkérdezni milyen szerepet szán önmagának a jelenlegi tárgyalási folyamatban, illetve a bírósághoz utalás kapcsán. Mert ugye ez egy politikai típusú szavazás lesz, ezt le kell szögeznünk, tudnunk kell, és nem mindegy, hogy milyen kérdéseket vetünk föl a bíróságnak. Nem eljárásjogi kérdéseket gondolom akarunk felvetni, hanem jogi véleményüket akarjuk megtudni. Egy világos jogi állásfoglalást akarunk. Abból, hogy a bizottság most ezt a bíróság elé vinné, Terms. ebből keveset érzékelek, hogy ez pont hogyan zajlik. A saját frakcióm, az INTA bizottság tudogat dolgokat, de kérdéseket, több kérdést kéne föltennünk az Európai Bíróságnak. Én ragaszkodom ahhoz, hogy a LIBE bizottság ebben a témában játszon fontosabb szerepet, és hát nem felkérem, de kérem az előadónkat arra, hogy az intabeli vitában erőteljesen lépjen föl. Tehát hiába csak vélemény adási jogosultságunk van, egy ilyen vitatott témában, ahol szerintem a mi kompetenciánk lenne ezt illetékes bizottságként vinni, legalább akkor ha hallassuk a hangunkat meggyőzően és hangsúlyosan, és ne csak általánosságoknál maradjunk, hanem konkrét kérdéseket tegyünk föl a bíróság irányába, ide értve azokat a jogilag kötelező kérdéseket is, amelyek valamennyi tagállamra ö, rónak kötelezettséget a szövegben. Köszönjük szépen, Weber asszony, Schleiter úr kap szót. Tegnap az INTA bizottságban ö, is ö, beszéltünk a témáról, én több éve követem a témát, és én már elolvastam jó párszor ezt a szöveget. Kezdettől fogva én úgy éreztem, hogy a szabadságjogok kérdése felmerül, és most, hogy én bizottságot váltottam, úgy látom, hogy együtt kéne jobban működnünk az Intával hiszen tényleg az aktát nem kereskedelmi oldalról bírálják, hanem az emberi jogi oldalról, és teljesen egyetértek az előttem szólóval ebben. Szeretném a bizottságot megkérdezni továbbá, hogy jó, ha április elejéig lesz meg a belső eljárás, utána a bizottság szerdán, vagy hát a kollégium összeül, várhatóan április végén jön ki valamivel. Biztos, hogy ez meg fog történni, vagy ez csak egy eshetőség? A bizottság politikailag elkötelezett mellett, hogy gyorsan napirendre tűzze ezt a témát? És ha igen, akkor szeretnénk tudni, hogy mik a kérdések, amelyeket majd föltesznek, és egyből elmondanánk, hogy a parlamentnek saját kérdései is lennének mert nyilván minden kérdésben benne van a válasz, tehát ahogy kérdezünk, azon is múlik, hogy mi lesz a válasz. Tehát igenis szeretnénk, hogyha a mi véleményünket meghallgatná a bizottság, a Libe bizottságét, és ne kelljen kétszer bírósághoz fordulnunk, ha nem vagyunk elégedettek a bizottság által a bíróságnak feltett kérdésekkel. Ha nem tudjuk, hogy a bizottság egyáltalán lépe, és hogy pontosan mit lép, és függetlenül most attól, hogy a bíróság végül is milyen határozott haz, nekünk politikailag kell gondolkodnunk, és hogyha ez nem kielégítő, akkor mi ö, ö, meg kell, hogy állítsuk ezt a folyamatot, hogyha nem kielégítő, amit a bizottság végez, és az eljárásnak ebben a szakaszában a Lisszaboni szerződés tükrében nekünk külön véleményt kell adnunk emberi jogi szempontból erről az egyezményről. És ilyen szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy hol tart az eljárás a bíróságnál, mert nekünk politikai testületként saját felelősségünk van. Jó, a bíróság mondja el, amit akar, de a mi bizottságunknak, a mi intézményünknek ugye a Hannoveri nyilatkozat alapján az emberi jogokról szóló nyilatkozat alapján a, az INTA bizottság akta, aktáról alkotott hivatalos vélemény alapján, és itt van ez az anyag, ugye? Van egy belső kutatási anyagunk is. Tehát a parlament sok mindenre támaszkodhat, saját forrásra is, és szerintem el kell kezdenünk párhuzamosan és függetlenül a bírósági eljárástól a saját véleményünk kialakítását itt most a vélemény széles körön értem. Én örömmel együttműködök valamennyi előadóval és shadowval. Köszönjük, Buzutil úr következik. Uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy akár csak a korábban előttem szólók, uh, itt én is úgy vélem, hogy nem csak kereskedelmi kérdésekről van szó, uh, em, polgárjogi kérdéseket is felvét az akta egyezmény, amelyet egyébként elolvastam, vettem a fáradtságot. Kereskedelmi szempontból nincs semmi elvi ellenvetésem. Az igazi kérdés a polgári szabadságjogokkal kapcsolatos konkrétabban. Van-e aránytalan ö, megszorítás az internetes szabadsággal kapcsolatban? Ez egy jogos kérdés, amelyet többen felvetettek, főként azok, akik ellenzik az aktát, megérdemel egy egyértelmű választ ez a kérdés. Milyen szerepet játszhat a mi bizottságunk egy ilyen válasz megadásában? Szerintem nekünk erről kell elsőként elgondolkoznunk. Akár csak Weber asszony, én sem ellenzem, hogy a bíróságtól kérünk előzetes véleményt, az Európai Parlament kérdéseit elkötetjük. tehát a bírósághoz. Azonban attól tartok, hogyha így járunk el, akkor fennáll veszély annak, hogy eh, addig nem tárgyalunk érdemben erről, amíg nem érkezik meg a bíróság válasza. Ez pedig kár lenne. Már csak azért is, mert olyan sok téves, valótlan információ kering ezzel kapcsolatban, hogy az emberek azt várják tőlünk, hogy ezen kérdésekre válaszoljunk, hiteles választ adjunk, és polgárjogi szemszögből vitassuk meg az akta ügyet még akkor is, hogyha igen mondunk a bíróság véleményének kikérésére, akkor is fontos, hogy a polgári jogok bizottságaként ne hagyjuk abba az erről folyó vitát, ezért örülök annak, hogy a mai napi rendünkön szerepel, azt javaslom az előadónknak, Drucász úrnak, hogy mindenképpen tartsa renden ezt a kérdést, erről rendszeresen vitázzunk, és a bizottságtól kérjünk válaszokat kérdéseinkre. Emellett az előadó, emellett szerintem jó ötlet lenne, hogyha aktíven részt venne az INTA szakbizottságban a vitákban, ahol egyébként én is mm, részt vettem. Február végre óta folyik egyébként a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban ez a vita. Fontos, hogy az polgári jogok aspektusait is felvesse valaki az INTA szakbizottságon belül. Remélem, hogy végül sikerül majd tisztázni a fennálló kérdéseket. Szerintem a tárgyaló feleknek nem az volt a céljuk az aktával, hogy a polgári jogokat, szabadságjogokat korlátozzák a az internetes szabadságot korlátozzák, azonban, hogyha ez a mellékhatása az aktának, akkor azt tudnunk kell, hogy ennek tudatában szavazhassunk igennel, avagy nemmel. Köszönöm. Thank you, Mr. Buzut. Köszönjük, Buzutil úr, Inetfeld, asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. With much that has been said, I think... Egyetértek az előttem szólókkal nagy részt. Sokan érezzük úgy, hogy az egy dolog, hogy jogi szakvéleményt kérünk, de a politikai döntéseket nem bízhatjuk a bíróságra, azért mert félünk attól, hogy magunk hozzuk meg ezeket a döntéseket. Ugyanakkor, ha Valóban vannak érdemi fenntartásaink, amelyek sem az eh, alapjogi ügynökség, sem a bizottság, sem a parlament jogi szolgálata nem tud megválaszolni, akkor bírósághoz is fordulhatunk, miért ne? De ez az utolsó eh, opció kell, hogy legyen, Simon Busuttil joggal helyesen mutat rá, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ezzel um, megáll, leáll az érdemi vita. Ezért az én javaslatom az, hogy az említett uh, szervektől kérjünk jogi szaktanácsot. PNR, a utas adat megállapodásról fogunk szavazni, amelyben nem kértünk jogi szakvéleményt, most pedig bírósághoz is fordulni akarunk. Tehát vagy egyáltalán nem kell nekünk a jogászok véleménye, vagy egyből a csúcshoz, az Európai Bírósághoz fordulunk, ezt furcsálom. Azonban van valami, amit magunk is megtehetünk, ez pedig a következő. Minden dokumentumhoz kérhetünk hozzáférést, amely legalábbis a tárgyalások során érdemi fontossággal bír. Én ezt egyébként 2008-ban már megtettem, amikor először napirendre került itt a szakbizottságunkban ez a kérdés az előadóhoz fordulok, akinek úgy tűnik, hogy elvonják a figyelmét. Um, because I, I made a request. I made a request. Tehát, Drucesz úr, ahogy azt említettem, amíg önök beszélgettek, hogy már 2008-ban kértem ilyen információt, nem kaptam meg, az Európai Bíróság előtt eh, van ez az ügy, és érdekes módon, hogy ezt már másfél hónap ezelőtt említettem, az Európai Bizottság úgy vélte, hogy a dokumentek egy része, dokumentumok egy része például négy tárgyalási forduló jegyzőkönyvét kiadhatják, legalábbis nekem, képviselőnek, de ezen jegyzőkönyv egy része átírásra került, azonban nem feketeivel törölte a megfelelő szöveget, hanem csak kiemelte színessel, egy hibát követett el az illető köztisztviselő. Az Európai Bizottságtól így kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy mit nem lenne szabad tudnom. Ezt még a websájtomra nem tettem ki, jó lenként viselkedtem, de a kollégákkal szívesen megosztom. Um, and I think, no, but, but, but seriously, I think because... Na de komolyra fordítva a szót. Pontosan azonokból, mert, ahogy a Simon is említette, a tárgyalók célja és indítéka a jegyzőkönyvből egyértelművé válik, és ez igenis releváns. A bizottságnak is mondtam, és leseperték a, lesöpörték az asztalról, de hát ez nem releváns, nem voltak eh, eh, hát a szándékaink, de az egyik legfontosabb kérdés ez az aktával kapcsolatban az, hogy hogyan fogjuk a gyakorlatban alkalmazni itt van a legnagyobb kérdés. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy a meglévő jogszabályoknak kívánnak csak érvényt szerezni, miközben az ellenzők azt mondják, hogy nem, nem, kötelezettséget ró a felekre eh, új jogszabályok meghozatalára. Ez értelmezési kérdés, a célok, a szándékok kérdése tehát, ezért nekünk, ezért próbáltam az előadónk figyelmét is megragadni. Ezért nekünk szakbizottságnak, nem nekem egyéni képviselőként vagy polgárként kellene követelnünk a tárgyaló dokumentumokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy legalább véleményt formálhassunk ezek ismeretében arról, hogy a tárgyaló feleknek mi volt a célja, szándéka. Végezetül, elnök asszony, az Európai Bizottság úgy tűnt, hogy eh, bizottságnak nem tetszett az a tény, hogy egy egész kampány folyt az akta ellen, és az utca hangját nem hallgathatjuk, meg nem figyeltünk oda az utca hangjára. Nos, érdekes megközelítés ez, hiszen az arab országokban éppen ezt tettük, és végre Európa szerte és a fiatalok valamiért kampányolnak. Nem ezt akarjuk, hogy az emberek aktívak legyenek, részt vegyenek a politika csinálás folyamatában? Kérnem én. Köszönjük, illetve asszony. Papa Nikola úr következik. Short comments. Köszönöm, elnök asszony két rövid megjegyzésem lenne. Drucász kollega egy roppant kényes vitatott dossziét kapott. Az előttem szólók, főként buszutér kollega elmondta nagyját annak, amit akartam mondani. Hozzáfűznék azonban annyiért, hogy az alapvető jogokat kötelességünk védeni, de az kapott e-mailekből azt látom, hogy csak egy aspektusával foglalkozunk a problémának, a negatív oldalát nézzük ennek a megállapodásnak, a pozitív oldalát egyáltalán nem. Vannak érvek pedig, amellett is, hogy a művek létrehozóinak jogait is védenünk kell. A szerzői jogok tulajdonosainak a védelme is fontos szempont. sok jó szerencsét kívánok Drúcász úrnak ez a nem könnyű munkához, reméljük, hogy sikere jár, sikere járunk, és az Európai Bíróság is majd talán e, jobban rávilágít arra, hogy e, hogyan is állunk. Még egyszer köszönöm, és sok szerencsét köszönjük, kollega Fajon asszony következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy nagyon aktuális ma az aktáról beszélni, Sajnálatos módon nem sokan vannak itt, pedig ez egy fontos téma, fontos kérdés, főként, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt hetekben hányan, mennyien követelték azt, hogy reagáljunk mi is érdemben erre. Jó néhány eljárásjogi kérdés marad függőben ezen a ponton. Rámutatnék, hogy a szóbeli kérdés, amelyet öt kollégával együtt az Európai Bizottsághoz intéztem, és a bizottság most itt van talán reagálhatna is, hiszen a kérdés az akta ratifikációjával volt kapcsolatos. Az aktát 22 tagállam írta alá, ahol komoly állampolgári ellenállásba fognak ütközni várhatóan a civil szervezetek és az polgárok ellenállásában. Mi lesz akkor, hogyha a tagállamok nem ratifikálják az aktát, vagy felfüggesztik a ratifikációt. Ennek mi a következménye, ha egyes tagállamok nem ratifikálják az aktát? Szerintem ezzel kapcsolatban vannak bizonytalan kérdések, és jó lenne még a rögtön a tárgyalások előtt, mielőtt elkezdjük vitatni ezt a kérdést a parlament szakbizottságaiban, erről ügyben pontosan látni, hiszen lehet, hogy így egy csomó munkát megsporolunk magunknak az Európai Bírósághoz fordulni jó, okos dolog ez. Most szerintem csak késedelmet szenvedne így a folyamat, és azt jelentené, hogy az parlamentben a vita addigra is befagyasztásra kerülne. Szkeptikus vagyok tehát ez ügyben. A frakcióban is elmondtam ezt. Nem rejtettem végig alá el déli véleményemet az időszakos jelentés, vagy azt a időközi jelentés, hogy arra az INTA bizottság előadója javasolja. Nem tudom, hogy ennek mi lenne a hozzáadott értéke. A megállapodást, tárgyalását befejezték, aláírták, tehát igent vagy nemet mondhatunk, igazán így ez csak további késődelmet jelentene, úgyse tudunk rajta módosítani. Az egész vitát politikai kérdések felől kell közelíteni, nem jogi kérdésekre kell koncentrálnunk. Több érem is van, hogy miért nem kellene ratifikálni az aktát. Most nem is mennék a részletekbe, inkább csak két-három dologra mutatnék rá. Jó néhány nagy állam, nagy tagállam nem írt alá az aktát. Kérdés tehát felmerül, hogy a hamisítás elleni fellépés, nemzetközi fellépés megfelelő eszköze az akta. Szerintem így, ebben a formában nem. Ez nem egy nemzetközi egyezmény, és így e, titkos tárgyalásokkal döntöttek ez ügyben, ami nagyon rossz. Az internettel kapcsolatban az alapvető szabadságjogokat illetően nyílt vitára van szükség a parlamentekben és ebben a parlamentben, ez nem így történt az amerikai ipar nyomásáról beszélnek sokan, nekem is ez a benyomásom, hogy ez így van. Ez a szöveg számos értelmezésbeli eltérésre adhat okot, bár a cenzúra veszély igazából nem feltétlenül fenyeget, de a szerzőjogok terén eh, egy, egy, egy a magánadatok és a, a védelmét háttérbe szoríthatja. Még egyszer mondom, nem vagyok benne biztos, hogy az akta a legjobb eszköz a misrás elleni felépésre. Az internet ha demokráciájáról kellene inkább beszélnünk, és nem egy új szerzői jogi törvényről. Ezért mondom azt, hogy politikai szintre kell emelni a vitát, és e tekintetben üdvözlendő az Európai Parlamentben április 12-én tartandó megbeszélés, ahol az érintetek érdekelt felek mind részt vesznek majd. Az állampolgárok ellenállása szerintünk óriási lehet, szerintem óriási lehetőség az Európai Parlament számára, hogy nyíltan tárgyaljuk meg ezt a kérdést, és a civil társadalom szakértőinek bevonását követően őket meghallgatva dönthetjük majd el igazán, hogy elfogadjuk az aktát vagy sem. És amit Sophie mondott, azzal is egyetértek. Az egész szakbizottságnak az összes fontos, releváns dokumentumhoz való hozzáférést követelnünk kell. Köszönöm. Thank you, Mrs. Fajon, Mr. Köszönöm. Fajon asszony, Encsó úr. Következik. köszönöm szépen. Hát kevés dolgot lehet még ezek után elmondani, hiszen gyakorlatilag mindent hallottam már, amit én is el akartam mondani, és amit egyáltalán el lehet mondani ebben a témában, de szeretnék egy valamit hangsúlyozni. Méghozzá azt, hogy ismételten azt láthatjuk, hogy amíg valaki úgy gondolja, hogy titokban folytathatja a tárgyalásokat, és a színfalak mögött döntést hozhat egy olyan kérdésben, ami globális szinten fontos, akkor az igazság az, hogy tévedett. Ezen viták azért merültek fel, mert titokban folytak a tárgyalások, és ez nagyon sok félreértést szült főleg a közvélemény részéről, hiszen a közvélemény a legfontosabb szereplő ebben a kérdésben. Ahogyan azt Intfeld asszony is megjegyezte, meg kell hallgatnunk az emberek hangját meg kell hangatnunk azon embereket, akik ide delegáltak bennünket, az ifjúság hangját is. És meg kell értsük azon negatív aspektusokat, amelyek az internethez kapcsolódnak, és amelyek szerepelnek az akta megállapodásban, mert ezek a fiatalok ellen irányulnak, ezt pedig meg kell fontolnunk. Úgy gondolom, hogy az előadónk aktív szerepet kell, hogy kapjon az összes vitában és tárgyalásban, hogy ezeket nyomon kövesse. Most nem egy kereskedelmi aspektusról folyik a vita, hanem az alapvető jogokról, és ezt kell hangsúlyozni. Az, interneten, az internetes szabadságról folyik a vita. Úgy gondolom, hogy következetesek kell, hogy legyünk, gyorsan kell fellépnünk, mert személy szerint a véleményem az, hogy máskülönben nem fogunk tudni megállapodni a bizottsággal és a tagállamokkal. Nem tudom pontosan, hogy miért, hiszen a bizottság is az embereket kellene, hogy képviselje, de úgy tűnik, hogy nem veszi őket figyelembe. Rendben, elnök, a felkérem a bizot, megkérdezem a bizottságot, hogy kíván-e reagálni a kérdésekre, utána pedig az előadó kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Remélem megvan az összes kérdésem. Először is a bírósághoz való utalás kérdéséről szólnék. A bizottság úgy döntött testületileg, hogy megteszi ezt a lépést, tehát a döntés e, témában már megszületett. Folynak a konzultációk a szolgálaton belül, április elején fog ez lezárni. A kérdés csak az, hogy a bizottság mikor hagyja ezt jóvá, de a bizottság már úgy döntött, hogy a bíróság elé üteli az ügyet, tehát ebben a tekintetben a véleményét már e, kifejtette, és most a jogi szolgálat e, elé került az ügy, hogy tisztázzák ezt a pontot. Elhangzottak kérdések arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha más tagállamok nem írják alá ezt a megállapodást. Végül, ha valamelyik tagállam ezt nem írja alá, nem e, kerül sor a ratifikációra. Ez egy vegyes megállapodás, és a e tekintetben az Európai Uniónak nem lesz e, mozgástere. Úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy sok, a sok kérdés közül mindegyikre tudunk-e választ adni de azt hiszem, hogy ezt a kérdést korábban már megválaszoltuk. Az igazság az, hogy ha egy tagállam nem írja alá a megállapodást, akkor azon tagállamok, amelyek a döntést már a tanácson belül meghozták, ők úgy döntöttek, hogy aláírják ezt. Tehát lehet, hogy a 22 aláíró fél, vagy talán 23 aláíró fél, hogyha Ciprus is aláírja, és a többi tagállam között a vita majd a tanácsban zajlik, én pedig nem szólnék a tanács nevében, de ez a parlamentet nem fogja megakadályozni abban, hogy eleget tegyen szerepének és jogkörének. Ami a bíróság elutalás ügyét illeti, nem szeretnék konkrétan válaszolni arra a kérdésre, hogy mi történik a dokumentumokhoz való hozzáféréssel. Csak azt ismételném meg, amit a bizottság ebben az ügyben már elmondott. Az előkészületek a, a megállapodással kapcsolatban fontosak, de legalább ilyen fontos az, hogy a szöveg végleges változat, amit tartalmaz, a kiszivárogtatott dokumentumok pedig olyan szöveghez, olyan szöveget tartalmaznak, amelyek nem szerepelnek a megállapodásban, vagy azért, mert sohasem voltak a tárgyalások részei, vagy azért, mert a többi tagállam elvetette ezeket. Tehát nagyon nehéz egy olyan szöveget olvasni, ugye, amelyet a többi tárgyalófél nem fogadott el, nem hagyott jóvá, és amely a végleges tárgyalási dokumentumban sem szerepel. Ezzel pedig azt hiszem, hogy megválaszoltam az elhangzott kérdéseket. Köszönöm. Intfeld asszony szeretett volna ehhez valamit hozzátenni, csak a pontosítás véget az általam említett dokumentumokat nem szivárogtatták ki, hanem hivatalosan küldte el hoz nekem az Európai Bizottság. Az egyetlen hiba, amelyet a tisztviselő elkövetett, az az volt, hogy nem feketével törölte ki a vonatkozó részeket, hanem kiemelte őket, de hangsúlyoznám, hogy hivatalosan kaptam meg ezen dokumentumokat és senki sem állította azt, hogy ne oszthatnám meg ezeket a dokumentumokat a kollégáimmal. Köszönöm, Intfeld asszony, most pedig Jensen úr, igen, parancsoljon. Csak pontosítanám, én azt jeleztem, hogy erre nem utalnék, tehát nem ezekről a dokumentumokról beszéltem, hanem olyan egyéb dokumentumokról, amelyeket a bloggerek kommentáltak, tehát, hogy önhöz mi jutott el, azt én inkább nem kommentálnám most. Köszönöm, Jensen úr, most pedig visszaadnám a szót Drócász úrnak, az előadónak. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is az észrevételeket, illetve a gondolatokat és javaslatokat. Csak egyetérteni tudok Természetesen ez egy rendkívül politikai színezetű kérdés, és természetesen egy politikai vitát kell itt az Európai Parlamentben erről lefolytatni. és a Libe Bizottság aktív és mondhatnánk energetikus határozott részvétele és jó magam részvétele magától értetődő és a legtermészetesebb dolog. és nagyon fontosnak tartom én is a kollégák véleményét. Ha valamilyen fajta mandátumot vagy támogatást szeretnénk, amelyel megalapoznánk ezt a határozott részvételt, az nagyon fontos. Ezt azért hangsúlyozom, és elnézést kell kérjek, de nem tudom még, hogy hogyan kezeljem ezt. Az illetékes bizottság az akta megállapodás ügyében, ha, ha tetszik, hanem az INTA bizottság. És meg kell néznünk azt is, hogy hogyan irányítjuk a vitánkat az INTA bizottsággal, hogyan tudunk velük együttműködni. A második dolog pedig, amit nem lenne szabad elfelejtenünk, az az, hogy a LIBE bizottságot a plenáris ülés bízta meg egy vélemény elkészítésével arról, hogy az akta összeegyeztethető-e, összhangban van-e az alapjogi kartában lefektetett jogokkal. Tehát itt nem arról van szó, hogy igent vagy nemet kellene mondanunk az akta megállapodásra. Ezt csak azért mondom, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy mi is volt az eredeti keret, és miért gondoltam fontosnak az első hozzászólásomban, hogy kiemeljem azt, hogy bizonyos eljárásbeli kérdéseket tisztáznunk kell. Ezeket tisztán és egyértelműen kell látnunk. Ugyanakkor örülök annak is, hogy az itt jelenlevő kollégák azt hangsúlyozták, hogy értelmeznünk is kell azt a mandátumot, amelyet a Libe Bizottság kapott. Ez egy széles körű mandátum, egy politikai töltetű mandátum. Én ezzel csak természetesen egyetérteni tudok. fontos emellett elköteleznünk magunkat. És ha megengedik, akkor azt javasolnám az eljárással kapcsolatban, hogy megkérem majd az árnyék, árnyékjelentéstevőket, hogy még ezen a héten Brüsszelben fontoljuk meg azt, hogy hogyan tudjuk megszervezni a munkánkat az első eszmecserét követően. És azt is hangsúlyoznám, hogy ez magától értetődő számomra, nem csak azért, mert az akta egy rendkívül fontos és politikai jelentőségű kérdés. Az európai polgárok számára ez nagyon nagy fontossággal bír, és éppen ezért biztosíthatom az összes kollégát, az összes frakcióból a teljes körű együttműködésre. Még azzal szeretném zárni, hogy ha megengedik, szólnék néhány szót arról, hogy az ügyet az Európai Parlament is ugye a bíróság elé utalhatja. Az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem ez bizonyos mértékig problémás. Először is azért, mert a bizottság már késznek mutatkozott arra, hogy az ügyet a bíróság elé terjeszti. Ha mi, a parlament is megtesszük ezt, akkor attól tartok, hogy két hogy a, közvélemény előtt azt a benyomást keltjük, hogy az európai parlament is megpróbál időt nyerni. Tisztelem persze az Európai Bizottság véleményét, de az a véleményem, hogy ha az Európai Parlament is ezt a bíróság elé terjeszti, akkor bizonyos mértékig politikai fedezetet nyújtunk a bizottságnak, és igazoljuk azt, ahogyan az aktával kapcsolatos tárgyalásokat eddig irányította. A lényegi kérdés persze az lesz, hogy mivel indokolja a lépését az Európai Bizottság, úgyhogy körültekintőnek kell lennünk. És Intefelt asszony javaslatát átvenném, ha ha megengedi, én is azt támogatnám, hogy először az Európai Parlamenten belüli szolgálatokat kérjük fel arra, hogy tisztázzák a tisztázandó kérdéseket, és nézzék meg, hogy az Európai Parlament milyen pontokat, milyen kérdéseket utalhat az Európai Bíróság elé, ha egyáltalán ezen lépés mellett dönt. És az ön egyéb javaslatait is támogatnám. Azt, hogy az Európai Parlament határozottan követelje meg az összes akta megállapodással kapcsolatos dokumentumhoz való hozzáférést. Úgy gondolom tehát, hogyha mindenben egyetértünk, akkor talán a legjobb megoldás az lenne, ha az elkövetkezendő napokban, talán már holnap is összeülhetnénk, hogyha az árnyék jelentőstevők is készek erre, és a mostani első eszmecsere után megnézzük, hogy hogyan tudjuk a további munkát megszervezni. Főleg tekintettel ugye arra, hogy a Libe Bizottság kifejtette a béli szándékát, hogy kész a saját szerepét nem csak ilyen hogy úgy mondjam, korlátolt formában értelmezni, nevezetesen, hogy egy jogi szakvéleményt adjon, hanem az egész kérdéskört egy szélesebb kontextusba helyeznék. Köszönöm. Köszönjük szépen. Közben Schleiter úr még szót kért, de nem lehetne ezt, hogy egymás között beszéljék meg, hogy tovább tudjunk haladni a napi rendünkkel? Kérem önöket, hogy akkor meg tudjuk ö, ö, beszélni ha a bizottság részéről ez nem csak egy taktikai dolog volt, hogy a bírósághoz fordul most, az az ő dolga. De nekünk, annyit még el kellett mondanom, hogy a nekünk itt a parlamentnek ö, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi van akkor, hogyha az INTA folytatja a saját ö, dolgát, a tanács 36-os bizottsága is összeül erről. Most függetlenül attól, hogy a hogy a bíróság mit mond, mert ő csak a, a, a szerződéssel való összhangját vizsgálja az egyezménynek, hogy ezzel együtt nekünk az emberi jogi összeegyeztethetetlenségét a szövegnek vizsgálnunk kellene, és ezt valamilyen jogi alapra kéne helyezni. Ez most azt fogja jelenteni, hogy nemmel szavazunk? Tehát szeretnék valami, szeretnék tiszta vizet önni, tönteni a pohárba, hogy ha most itt ezzel foglalkozunk, akkor ennek milyen következménye lesz, vagy lehet? Ezt a shadow ülésén fogják megbeszélni. Drautasza úr kíván erre most reflektálni? Nem tudom megválaszolni a kérdést. Ez volt egyébként, ha figyelte, az én első kérdésem is gyakorlatilag. Ezért azt javasolnám gyakorlatilag, hogy hívjuk meg a titkárságot is, hogy a holnapi vagy holnap utáni ülésünkön ott legyenek, és nézzük meg, hogy a kérdéseket és a válaszokat velük együtt jogi alapra tudjuk-e helyezni. Köszönöm, kollégák! Akkor a következő napi rendi pontunkkal folytatjuk. Negyedik napi rendi pont a közelmúlt politikai fejleményei Magyarországon volt már február 16-án egy állásfoglalás a plenárisom Az EU, EU adónk Louis Taveres kolléga február 16-án, amint önök is tudják, a plenáris állásfoglalást fogadott el, és eh, a bizottságunkat eh, felkérte, hogy az állásfoglalásban szereplő eh, dolgokat vitassa meg. Ez az első ilyen találkozó, ahol ezzel foglalkozunk, és most a munka módszert fogjuk megbeszélni. Taveres úrnak adok szót. Thank you very much, Chair Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön is említette, ez az első olyan találkozó, hogy itt a Libe Bizottságban az alapjogokkal foglalkozunk az állásfoglalás óta, február 16-a óta. és a demokrácia és az értékek érvényesülésével foglalkozunk Magyarországon. Ennek az első eszmeserének az a célja, hogy metodikai, munkamódszerbeli kérdéseket vitassunk meg. Én, mint előadó, nagyon örülök annak, hogy most itt vannak a politikai frakciók, és elmondják, elmondhatják a véleményüket a metodikával kapcsolatban, mert ez a jelentés sok olyan speciális dolgot tartalmaz, amit mindenki tud, aminek még következménye lehet. Tehát, hogy és fogalmazok, a hozzáállásunkat, az én hozzáállásomat, mint előadót, hozzáállását meg fogja határozni az, amit önök most mondanak, vagy legalábbis örömmel alkalmazkodom ehhez. Tehát akkor most előmondanám a saját általános megjegyzéseimet. Ez nem egy pártos jelentés. Véleményem szerint ez nem a bal-jobboldali megosztottsággal foglalkozik, nem ideológiai vita anyag, hanem a közös értékeinket kéri számon, amit mind a bal, mind a jobboldal, a progresszívok, a, a konzervatívok is osztanak ez az első, amit leszeretnék szögezni, tehát nem pártos jelentést akarunk itt írni. És ezt a saját frakciómban is elmondom. A munkát erre építve, a közös értékekre építve kell folytatni. Második megjegyzésem. A jelentés tényekre kíván alapozni, jogi, politikai és kontextuális tényekre. És ide tartozik nyilván az a keret, amelyen belül működünk, ugye először is a szerződések, az, em, az emberi jogokról jól szóló karta, emberi jogi karta, és az alapvető jogok új architektúrája. Lisszabon, a Lisszaboni szerződés után, hogy melyik, milyen irányba tart ez 2010 óta. Harmadsorban pedig Szerintem olyan hozzáállással kell ezt a jelentést kezelnünk, amely a kölcsönös megbecsülés, együttműködés, átláthatóság és igazságosság jegyében van, ideértve azt is, hogy a magyar hatóságokkal és a civil szervezetekkel egyaránt kapcsolatot tartunk, és a releváns szervezetekkel, mint az Európa Tanácssal, az Európai Unió intézményeivel és az Európai Parlament releváns bizottságaival. például az Alkotmányügyi vagy a Kulturális Bizottsággal, és persze a saját bizottságunk, ö, ö, mint illetékes az emberi jogokért, viszi ezt főleg, de valamennyi frakcióval is. Tehát, ahogy elmondtam már, én most szeretném hallani a többi frakcióbeli kollégáktól, hogy milyen keretek között, milyen módszerrel hajlandók szeretnék eh, ezt a jelentést eh, megvitatni. Amint tudják, ez a jelentés nagyon komoly kérdéseket vet föl, és ezért nagyon komoly eh, módon kell vele foglalkoznunk is, hiszen mi is itt a tét. Az emberi jogok, a jog érvényesülése nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, az Európai Unióban, mert ez közös felelősség kérdését veti föl a polgárainkkal szemben, ha a polgárok minket megválasztó polgárok érdekeit akarjuk képviselni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most várom a kollégáktól, a politikai frakciók tagjaitól, amit elkívánnak mondani. Uh, Köszönjük, tavaros. I have uh, three names on the list. Három uh, név van a listámon. Fajon úr, uh, Fajon asszony, Morvai asszony, és még egy harmadik. Köszönöm szépen Elnök asszony, köszönöm Rui, hogy megszólaltál. Ma én a, a szocialisták és demokraták előadójának, López Aguilar kollégának a véleményét fogom elmondani, aki shadowként működik itt, de ma nem tudott eljönni, mert más elfoglaltsága is van. Megpróbálom azonban a véleményét önöknek hitelesen továbbítani. Nagyon jó hogy végre elkezdhetjük a munkát ezzel a jelentéssel, amelynek a tárgya teljes összhangban van a Libe Bizottság kompetenciáival. Nagyon jó helyzetben van a Libe Bizottság, mert az Európai Parlament szempontjából is egyetértek a Shadow-val, közösen alá kell, hogy húzzuk, hogy semmilyen körülmény között nem kívánunk itt egy országot, vagy akár csak a kormányát elítélni, inkább értékelni, vizsgálni kívánjuk, hogy az alkotmányos fejlődés Magyarországon összhangban van azokkal az elvekkel, amelyeket a Lisszaboni szerződés leszögez. Hiszen az EU jog felsőbbrendűségének a kérdése merül itt föl, minden más értelmezés negatív érzelmeket gerjeszthet a polgárokban. El szeretnénk kerülni a hetes cikk alapján való eljárást, ami ugye felmerülhet a bizottságunk részéről. Mi célunk nem az, hogy megbüntessünk egy társ tagállamot, pusztán értékelni kívánjuk, hogy az EU jog és az EU értékei sérülnek-e ennek a tükrében olyan megközelítést támogatunk, amely ugye most elkezdődött, hogy először összegyűjtjük azokat az eszközöket, amelyek a kezünkben vannak, és itt csak, korán sem csak a hetedik cikkről van szó. Ahogy mondtam, ez csak egy, és talán az utolsó eszköz, nem erről van itt elsősorban szó az, e-, a jelentésben. Előadónk tervezi, hogy meghallgatást tervez, meghallgatást tartat még ebben a témában, és akár egy magyarországi utazást is, amely közvetlen ö, élmények, ö, ez segítheti hozzá a kollégákat. A mi előadónk ugyanakkor ö, komolyan aggódik, hogy az igazságszolgáltatás mennyiben független az új alkotmány, illetve a kardinális törvények, the... sarkalatos törvények tükrében. Az igazságügy függetlensége a fő aggodalmunk, és ez valószínűleg a jog megváltoztatására lesz szükség, hogy ez újra helyreálljon, mert a jelenlegi rendje a Magyarország jogalkotásnak nem tűnik összhangban lenni a bírák függetlenségére vonatkozó szabályjal. Az igazságszolgáltatás függetlensége tehát szerintünk ennek a jelentésnek a fő témája és a hatalmi ága különválasztása. A média pluralizmus és a szólás szabadság kérdése is felmerül. A Velencei Bizottság jelentése világosan leszögezi, hogy politikai interferencia érvényesül a médiában, márpedig a szabad sajtó a nyitott demokráciák alappillére. Ezt már többször megfogalmaztuk a médiatörvény kapcsán, és meggyőződésem, hogy ennek a jelentésnek erre a kérdésre is ki kell térnie, tehát a szólásszabadság, a sajtószabadság kérdésére. Köszönöm szépen, mégpedig alaposan. Weber next. Weber asszony következik most. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy amikor a realitást vizsgáljuk, mindig szubjektívek vagyunk, mindegy, hogy most egy országról vagy egy törvényről van szó. A szubjektivitás nem kizárható, önmagában nem rossz, minden ember szubjektív, per definíció nem, de ha egy ö, objektív eljárást ban mondhatja el mindenki a szubjektív tapasztalatát, akkor lehet valahova jutni. Fontos, hogy ne legyünk előítéletesek, és ezért is köszönöm az előadónak, amit a bevezetőjében elmondott, hiszen felajánlotta nekünk, hogy pártatlanul fog eljárni. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés lesz. És más intézmények is felléptek ugyanebben a témában, tehát most elég információnk van, és széles körű képet kaphattunk a magyarországi helyzetről. Minden lehetséges forrást, jelentést figyelembe kell vennünk. A független szervezetek jelentéseit is ideértve, és támogatom azt a gondolatot, hogy ezt folyamatosan tartsuk napirenden, folytassuk azt, amit elkezdtünk, hiszen ebben a bizottságban már volt vita Magyarországról, és ha jól emlékszem, akkor megegyeztünk abban, hogy a jövőben meghívjuk majd az emberi jogi biztost és az Európa Tanácstól, aztán a Velencei Bizottságtól is valakit. Ezek ugye nagyon magas vagy nagy tekintélynek örvendő jogász szakemberek, alkotmány jogászok Magyarországról is, és alkotmányjogászokat, és fontos, hogy folytassuk tehát azt, amit elkezdtünk, és folytassuk azt is, hogy kiterjedt kapcsolatrendszert ápolunk a civil társadalommal, a a magyarországi médiával, hogy minden pártot, minden véleményt meghallgassunk, és ezek alapján alakuljon ki egy általános kép bennünk a magyar helyzetről. Nem a szankciók előfeltételezésével indulunk el, nem akarunk kioktatni senkit, de az biztos, hogy a saját elveinkért, értékeinkért ki kell állnunk az Európai Unióban, hogyha, és ha azt látjuk, hogy egyik vagy másik országban ezek sérülnek, akkor ezzel foglalkoznunk kell mindenképpen. Én, mint Shadow, ezért szorosan együtt kívánok működni mind az előadón, mind a többi shadow is Morvai. Morvai asszony. Thank you very much, uh, dear colleagues. Köszönöm, kedves kollégák. Úgy vélem, hogy mielőtt a jelentés érdemi részét vizsgálnánk, mielőtt a magyar jogszabályokba belefolynánk, először egy elvi kell tisztáznunk, hogy egyáltalán készülnie kellene egy ilyen jelentésnek. 27 tagállam van az Európai Uniónak. Csak és kizárólag Magyarország jogrendjét vizsgálják rendszeresen az Unió és az Európa Tanács különböző szervei. Ennek mi az indoka? Mindenki azt mondja, hogy az Európai Uniónak lojálisnak kell maradnia az elveihez. A diszkriminációmentesség az egyik ilyen fontos alapelve, amely olyan fontos önök számára, kedves kollégák. Ez pedig diszk- diszkrimináció. Mi a diszkrimináció? Indok nélküli különbségtétel. Márpedig itt erről van szó, az Európai Unió különböző szerveinek nagyon szigorú jelzőszámai, próbái vannak arra, hogy pontosan mi az elfogadható indok. Ebben az esetben az eltérő elbánásra mi az elfogadható indok? Én nem látok ugyanis ilyet. Ha nem tudják indokolni ezt az különböző eltérő elbánást, akkor szerintem ezt a jelentést egyáltalán meg sem kellene írni. Második megjegyzésem. Hátrányos megkülönböztetésről beszélhetünk a tekintetben is, hogy az Európai Unió hogyan mazsálázott a magyar jogszabályokból, pontosan mely jogszabályokat próbálják górcső alá venni. Vannak nekem javaslataim. Itt van például a föltörvény, hogy ki birtokolhat, kinek a tulajdonában állhat föld, termőföld. Kevesebb, mint két év múlva bárki szabadon vásárolhat termőföldet, bármely uniós tagállam állampolgára. Mit jelent ez? Sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Gyarmatosítják a magyar földet, a magyar termőföldet. Ennek nagyon komoly emberjogi következményei lennek. Nem lenne kiváló ötlet, hogyha ezek az okos bölcs jogászok és jogi szakértők azzal kapcsolatban adnának nekünk tanácsot, hogy ezt a helyzetet hogyan kereljük el. Hármas számot viselő megjegyzésem. Deja vu érzésem van. Most másodjára fordul elő, hogy jogászok, jogi szakértők árasztják el hazánkat, kis hazánkat, a civilizáció nevében vizsgálva az egész magyar jogrendet. először a kommunizmus bukás után, rendszerváltás után volt ilyen. Milyen furcsa, milyen érdekes, hogy az egyetlen jogrend, vagy civilizáció, vagy eurókonform jogrend olyan volt, amely a volt kommunistákat nem bántja egyáltalán, akiket nem állítottunk bíróság elé, semmiért eh, nem kellett felelősséget vállalniuk. Nem voltak őket felelősségre, megtarthatták luxusvilláikat, a korábbi tulajdonosok nem kapták vissza a tulajdonukat, az államosított tulajdonukat, hanem inkább az exkommunisták privatizálták bagóért. Ez tűnt eurókonformnak és civilizáltnak, így gondolták a bölcs szakértők, jogászok. Most, hogy alapvető változásokat akarnak hozni, nem eléggé alapos változásokat, de legalább valamit megpróbál a Fidesz kormány, és milyen érdekes, hogy most hirtelen megint csak jogászok árasztják el Magyarországot. Mik a normáik, mik a céljaik, kérdem én. Következő megjegyzésem. Magam is jogász vagyok, méghozzá női jogok specialistája. Gyakran találkozom így tehát az e, érzelmi terror e, témájával, az érzelmi zaklatás témájával. Amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a, a, e, a semmi sem elég jó de azt mondja, azt mondja a nő, hogy de hát, de hát főztem nem minden nap, de egy héten ötször, és kitakarítottam a házat. Próbálja elmagyarázni a nő, hogy megpróbáltam én. De ilyenkor az egyetlen jó tanács az, hogy azt mondjuk a nőnek, hogy ne magyarázkodjon tovább, Mondja egész egyszerűen, hogy egyenlő elbánást akarok, egyenlő akarok lenni, ne kritizálj mindenért, én egyenlőek vagyunk ebben a kapcsolatban, egyenlő elbánást követelek, és hogyha ez nem működik, akkor eljött a vállásnak az ideje. Ugyanezt kérem a kormányomtól, mondja azt, hogy elég, most már elég, nem vagyok hajlandó együttműködni a továbbiakban, és hogyha tetszik, nem tetszik, ha nem tetszik, akkor pedig kilépünk az Európai Unióból, passz. Mr. Engel. Engel úr. Right. Nos, a vállási kísérletet követően most teszek egy kísérletet arra, hogy ismét meg tudjanak állapodni a felek. Hát nem tudom, hogy ez lehetséges-e, de először is szeretném megköszönni az előadónak ezt a konstruktív megközelítést, amelyet választott a jelentés elkészítéséhez ugye az ő három felvetésével és a kollégák egyes felvetéseivel is egyet tudok érteni. Valóban ez egy nem pártos jelentés kell, hogy legyen, még ha volt is ilyenfajta konnotációja a vitának a korábbi szakaszokban, hogy esetleg a baloldal kísérlete volt a jobb oldal ellen, vagy fordítva pártmentes kell, hogy legyen ez a megközelítés, és ki kell tartanunk az értékeink mellett. Weber asszony elmondás alapján és a többi, többi kitétel alapján, amelyet már az Európai Bizottság, a Velencei Bizottság már megvizsgált, értékelt Magyarország vonatkozásában, és a jogszabályok vonatkozásában, amely ugye az alkotmány, a sarkalatos törvények, valamint jó néhány egyéb intézményi rendelkezés, amely a sarkalatos törvényekből, illetve az alaptörvényből ered. Ahogyan az előadó azt helyesen megjegyezte, átláthatóan, méltányosan kell eljárnunk, és tiszteletben kell tartanunk persze a magyar kormányt, hiszen meg kell jegyezzük, hogy még akkor is, ha minden bizonyal vannak véleménybeli vagy értelmezésbeli nézeteltéréseink, azt hiszem alig ha vitathatjuk, hogy a magyar kormány késznek mutatkozott arra, hogy szintén megvizsgálja a vitatott kérdéseket, és kísérletet tegyen arra, hogy ezeket összhangba hozza az Európai Uniós jogszabályokkal, tehát ezt mindenképpen tekintetbe kell vennünk. Ezek után azt hiszem, hogy a jelentés a lehető legteljesebb körű és kimerítő jellegű kell, hogy legyen, úgy vélem, hogy azt hiszem nem vagyok azért annyira, nem állok annyira egyedül ezzel a meglátásommal. Nem szeretném, hogyha ismét hat hónap, vagy egy év, vagy másfél évvel teltével vissza kellene térnünk erre, ezzel most kellene foglalkoznunk, méghozzá lehetőleg alaposabban és méltányosabban. Természetesen nem, ez a jelentés nem a hetes cikkről szól, ez a jelentés arra törekszik, hogy értékelje hogy vajon a hetes cikkre való hivatkozás indokolt lehet-e vagy sem, nem pedig fordítva. Tehát nem a hetes eljárás, a hetes cikk értelmében kezdeményezünk eljárást, hanem reagálunk a plenáris felkérésére, amely döntött arról, hogy egy jelentés készüljön arról, hogy vajon megfontolható-e esetleg a hetes cikk értelmében való eljárás. Mindössze ennyi. És végezetül Azt kell mondjam, hogy nem vagyok a meghallgatások legnagyobb rajongója. Hogyha további meghallgatásokat elkerülhetünk, az jó lenne, talán két meghallgatásra már sor került. Meghallgattuk a felek véleményét, és azt hiszem, alig ha volt meglepő, hogy ellenkezőek voltak az álláspontok. Éppen ezért nem feltétlenül támogatom egy magyarországi küldetés célját, illetve elképzelését, mert csak a nyelvtanulás esetén, ami ugye Magyarország esetében különösen nehézkes lehet, ha most ellátogatunk Magyarországra és belekóstolunk az ottani hangulatba, az lehet, hogy ösztönző lehet. De természetesen hangsúlyoznám még egyszer, hogy szívesen együttműködök az előadóval, mert egy olyan szöveget kellene kidolgoznunk, amelyre a parlament büszke lehet. Parancsoljon Intefelt asszony, köszönöm, elnök. Először is szeretném hangsúlyozni azt, amit már többször kifejtettem. Ez nem Magyarországról szól. Itt az Európai Unió alapvető jogairól van szó, és azon jogokról, amelyeket a kartákban, szerződésekben lefektettünk, és most a végrehajtáson a hangsúly. Az elmúlt két évben ugye az euró övezeti vita sem Görögországról szólt, hanem arról, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a stabilitási paktumot és egyéb megállapodásokat. Szeretném jelezni ezt azok irányába, mint Morvai asszony, akik azt mondták, hogy mintha kipécézték volna Magyarországot. Azt javaslom, hogy nézzen utána a jegyzőkönyvnek. Azt hiszem, hogy kevés olyan ország volt, amelyre vonatkozóan nem tettem volna fel korábban kérdéseket, akár a szlovéniai homoszexuálisok diszkriminációjáról volt szó, vagy más kérdésekről, a parlament nagyon kritikus állásfoglalást hagyott jóvá 2004-ben Berlusconi Olaszországában a média szabadságáról. Tehát ennek semmi köze nincs Magyarországhoz. Én határozottan támogattam azt a jelentést és állásfoglalást, amely saját hazám kormányát bírálta a múlt hónapban. Tehát itt az elvekről van szó, van szó, és hogyha magunkat nem tudjuk bírálni, hanem vagyunk önkritikusak, akkor soha nem lépünk előre. Az alapvető jogok sérültek-e más kormányok esetében, más kormányok által voltak -e ilyen jogsértések? Igen. Tehát az, hogyha a múltban nem foglalkoztunk egy-egy kérdéssel, ez nem jelenti azt, hogy nem kellene most foglalkoznunk ilyenekkel. Fajon asszonyjal egyetértek, és Engel kollégával is, hogy ennek az egész gyakorlatnak a célja nem az, hogy a hetes cikk alapján való eljárást aktiváljuk, sőt én remélem, hogy ez elkerülhető. Remélem, hogy az egy, egyik következtetés, amelyet már most levonhatunk, az az, hogy nincsenek kellő eszközök a tagállamokban az alapvető jogok érvényesítéséhez. vagy nagyon általános eszközeink vannak, mint a szerződések, vagy a hetes cikk. Amire valójában szükségünk van, az kifinomultabb jogszabályozás, jogszabályi eszközök. Úgy gondolom, hogy az előadó joggal követ egy tényeken alapuló megközelítést, és egyetértek Engel úr megjegyzésével is, a, ami a meghallgatások elburjázását illeti. Tényleg a munkára koncentráljunk. És a végső megjegyzésem az lenne, hogy ez gyakorlatilag egy próba Európa számára. Hiszen évtizedeken keresztül Európa, az Európai Bizottság különböző szakpolitikákat hajtott végre. Nem tudnám elképzelni, hogy lefolytathatnánk egy olyan vitát, hogy az Európai Bizottság az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok miatt bíróság elé utal országokat, manapság azonban erre sor kerül. Tehát eh, itt tényleg a lényegről van szó, arról, hogy az európai közösség mitől lesz az emberek Itt Értékekről van szó, amelyeket rögzítettünk a szerződésekben, és most azt kell feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy ezt komolyan gondoltuk-e, vagy csak azt akarjuk, hogy ez, ezen nyilatkozatok a papíron szerepeljenek. Szerintem ezt érdemes végrehajtani. McIntyre asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni az előadónak azt, ahogyan megközelíti a kérdést, és ahogyan most várja tőlünk az inputot. Támogatom ezt a nyílt megközelítést. Fontos továbbá az is, hogy nyugodtak maradjunk, megfontoltak, és ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elragadjanak minket. És igazságosan mérjünk. Múlt héten, amikor a média jogokról volt szó, nagyon kiváló lehetőségünk volt összevetni valamennyi országot, és demonstrálni Magyarország számára, hogy minden országgal ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, mint Magyarországgal szemben. Mint az Európai Konzervatók és Reformisták frakciójának tagja, én fontosnak tartom azt, hogy egy tagállam megőrizze szuverenitását. Ugyanakkor a nemzetközi közösséghez hasonlóan nekünk is vannak fenntartásaink azzal a kapcsolatban, ami Magyarországon történik, és nagyon jó lenne, hogyha a bizottság betölteni a funkcióját, a szerződések őre funkcióját. És sikerülne lezárni ezt a vitát, továbbra is azt hisszük, hogy nem most van ennek az ideje, hogy saját kezdeményező jelentést írjunk, jobb lett volna megvárni azt, hogy a bizottság elvégezze a maga dolgát előbb. Ezzel együtt, hogyha meghallgatjuk azokat, akik Magyarországon élnek, és ezt nagyon jónak tartom, valaki azt mutatja nekem, hogy már volt bőven meghallgatás itt, és van, aki azt mondja, hogy nincs több ilyennek értelme, de mégiscsak demonstrálnunk kell azt, hogy figyelembe vesszük az ország sajátos körülményeit, és jó lenne oda menni, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzünk, és meghallgassunk sokféle véleményt. Én olyan jelentés szeretnék, amely egész Európával foglalkozik, illetve hát ilyen jelentéseket, és nem olyan jelentéseket, amelyek kiszúrnak egy-egy országot, és ott is egy részkérdést, a média, média jogát, jogait, de az előadó, a shadow való tekintettel mi végül is támogatjuk ennek a jelentésnek a megírását. Ezt asszony. Köszönöm szépen. Biztos, hogy egyszer ő már az ellentmondásokat, félreértéseket fel kéne oldani. Itt nem Magyarországot akarjuk csepülni hanem azt a kérdést tesszük föl magunknak, hogy az utóbbi húsz év során az Európai Unió által megteremtett értékek, a parlamentünk által fontosnak tartott értékek, óriási szimbolikus erejű értékek, de nem csak itt a szimbólumokról van szó, hanem ezeknek a konkrét megvalósulásáról, hogyan működnek. És most itt konkrétan egy tagállamról van szó, de alapvetően elvekről van szó, kritikusan kell védenünk az értékeinket. Tehát itt nem Magyarországot akarjuk kipécézni. Ugyanakkor Magyarországon mégis látjuk annak a veszélyét, hogy a jogállamiság sérül. És ez nem pusztán szubjektív vélemény. Sein muss. Aber wenn es... Ez egy fontos, megkérdezendő kérdés. És az is fontos kérdés, hogy az EU joggal összhangban van-e a jogalkotás, és ha nem, akkor a bizottságnak és a parlamentnek is fel kell lépnie, akár saját kezdeményezési jelentéssel. De ezzel együtt nem Magyarország kipicizéséről van szó hogy említsek egy másik példát. Még senki nem említette, nem is feltétlenül tartozik ide, de én például ö, elleneztem azt, hogy a bizottság a tanácssal együtt működve úgy döntsön és döntött, hogy 2013-tól Magyarországtól megvonjon a kohéziós pénzeket. A súlyos deficites helyzetben ez nem jó eszköz. Tehát Magyarországot tényleg, mintha most itt kísérleti lóként akarnák alkalmazni, és ezt én magam is ellenzem, ezt egyértelműen leszögeztem. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy kritikusan kell szemlélnünk azt, hogy mi történik, és pont azért kell ezt a vizsgálatot folytatnunk, hogy ne kelljen a hetes sziket alkalmazni, mert valami Magyarországon történik, és valamit változtatni kell, és ezen dolgoznunk kell. Hogy Magyarországra utazzunk-e? Egyetértek vele, de nagyon nem mindegy, hogy kivel tárgyalunk. Mindenképpen kéne a leszbikus mozgalom tagjaival is, a kormányjal is tárgyalni, de nagyon körültekintően kell megválogatni, hogy kikkel tárgyalunk, és minden alkalommal azzal kell kezdenünk, hogy nem Magyarországot akarjuk kipécézni. Tavares úr kap most szót. Köszönöm szépen. Eddig, ha jól érzékeltem, a többség egyetért azzal, hogy a mi bizottságunknak feladata ez a munka, és kompatibilis kompetenciánkkal az, amit csinálunk, és konkrétan, hogy milyen metodikát alkalmazunk, az is kezd, kezd kibontakozni. Ez a mai első eszmecsere persze még nem elég ahhoz, hogy ezt teljesen meghatározzuk, tehát most nem lehet még következtetéseket levonni, ez biztos. Itt csak azt kéne eldöntenünk, hogy hogyan fogalmazzuk meg magunk számára a feladatot. Egyes frakciók azt mondják, hogy elég volt már a meghallgatásokból, és bizonyos értelemben én is egyetértek. Ennél jobb, hogyha mi magunk megyünk Magyarországra, és ott kezdeményezünk párbeszédet a kormányjal és a civil társadalommal, és a saját gondolkodásunk, reflexiunk szempontjából is ez szerintem sokkal hasznosabb, mindenféle előítélet nélkül kell oda mennünk. Minden politikai frakciónak, vagy legtöbbnek vannak szakemberei, szakértői, és úgy tűnik, hogy ők is ezt mondják, hogy azért jó volt, hogy a Velenci Bizottság és az Európa Tanács is megszólalt. Én örömmel tárgyalok négy szem közt is a kollégákkal, a frakcióktól, hogy hogyan lépjünk tovább akik kívánnak velem beszélni, keressenek meg, és így folytassuk ezt a munkát. Fezsen asszonynak és mások is hasonlóan nyilvánultak meg. Valóban nem, ki akarunk pécézni egy országot, világos. Itt Európáról van szó, Európa egészéről. Fázsani asszony és Engel úr is egyetértettek abban, hogy a hetes cikk nem a hetes szikről szól ez a jelentés. A jelentésben, vagy az állásfoglalásban, ami minket kötelező a munkára elhangzik a hetes cikk, de erre a szerződés is ö, ö, lehetőséget ad, sem kizárnunk, sem előtérbe helyeznünk nem kell a hetes cikket. Ennél sokkal többről van szó. Több úgy tűnik, hogy a többség abban is egyetért, hogy a legfontosabb kérdések melyek, tehát az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, az alkotmányos változások, úgy gondolom, hogy a frakciók nagyjából egyetértenek a témákban. Veveres asszony mondott valami fontosat az elején. El, nem tudjuk elkerülni a szubjektivitást természetünknél fogva szubjektívek vagyunk, de nem szabad, hogy elfogultak legyünk. A parlament pont ezt a célt szolgálja, hogy a sok szubjektivitás után kialakuljon valamilyen objektív felé tartó vélemény, és ebben a szellemben kéne következetesen tovább lépnünk, és egy komoly jelentést megírnunk. Morvai asszonynak. Azt mondta Morvai asszony, hogy ö, nincs ö, jogalap arra, hogy elkezdjük ezt a vizsgálatot, a diszkrimináció jellemző a helyzetre. Bizonyos értelemben egyetértek. De bármely európai országgal szemben is képeseknek kell lennünk a Libe Bizottságban elvégezni a munkánkat, és én értelemben nem vagyunk diszkriminatívak, mert ezt meg is szoktuk tenni. Tehát ilyen értelemben minden ország egyenlő, bármelyik országban történő kételyek esetén fel kell lépnünk. Tény, hogy már sok állásfoglalásunk volt, és hogy más országokról tömegével fogadtunk el állásfoglalásokat, Hollandiáról éppen a legutóbbi időkben, ahol konkrétan a miniszterelnök személyét is megneveztük. Tehát nincs itt diszkrimináció. Intfeld asszony említette, hogy Litvániáról, Olaszországról is fogadtunk el ilyen állásfoglalást, és én magam is felléptem, amikor Portugáliából kirúgtak egy újságírót az egyik cégtől, és én magam is adtam a hangomat, tehát szerintem bármelyik országban történik emberi jogsértés, nekünk kompetenciánk van, és fel is szoktunk lépni. McIntyre asszony és Alice asszony felvetéséhez szeretnék még röviden hozzáfűzni valamit. Valóban fontos problémáról van szó, amihez körültekintő komoly eljárásra van szükség a mi részünkről is. Még csak az első hó esett le. Nem most kezdünk Magyarországgal foglalkozni, de most kezdődik az a konkrét munka, amelynek egy jelentés lesz az eredménye, és a parlamenti belső párbeszéd után ki kell nyitnunk, és szélesebb körülvé kell tenni ezt a párbeszédet a többi európai intézménnyel, elsősorban pedig a magyar kormányjal és a civil társadalommal fel kell vennünk a kapcsolatot. És ide értem azokat az intézményeket is, amelyekkel felkövetnünk a kapcsolatot, amelyek már független intézményként az alapjogokkal foglalkoznak a világban a demokrácia helyzetével. Köszönöm szépen. Thank you, thank you, colleagues. Köszönöm, köszönöm, kollégák. Folytatnunk kell a napi rendünket. Következő napi rendi ponttal, így is 4 óra későben vagyunk. Az ötös pont következik tehát a bűncselekményből származó jövedelmeknek az Európai Unión belüli befogyasztása és elkobzása. Az Európai Bizottság tájékoztatóját fogják meghallgatni. Háttérként, háttérinformációnként szeretnénk annyit elmondani, hogy annak érdekében, hogy a bűnöldöző szervek eh, befagyaszthassák és elkobozhassák könnyebben az ilyen jövedelmeket, az Európai Bizottság márciusban egy irányabb tervezetet nyújtott be, amely a jelenlegi vonatkozó uniós jogszabályi keretet fogja, a keret helyét fogja átvenni. Az Európai Bizottság követ képviselőjének adom meg a szót, aki majd elmagyarázza nekünk, hogy pontosan mi az Európai Bizottság javaslatának a célja, hogyan képzelik ezt el. Miért Triveónak megadom a szót, szeretném, hogyha azok, mindazok, akik el akarják hagyni a termet, ezt tegyék meg gyorsan és csendben, annak érdekében, hogy ez folytathassuk a munkát. Pribe úr tehát, majd ezt követően megadom a kollégáknak is a szót. Thank you very much, Mr. Chair, and let... Köszönöm. Köszönöm. Először is szeretnék köszönet mondani az önök szakbizottságának, amiért ezügyben ennyire együttműködőek. Az Európai Bizottság új javaslata reagál az Európai Parlament tavaly októberben elfogadott és a szervezett bűnözésről szóló saját kezdeményezésű jelentésben megfogalmazott várakozásoknak. Az elnök asszony mikrofon nélkül sajnos. Thank you, sorry. Please go. Kérem folytassa. Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálom még egyszer előről. Tehát azt említettem az imént, hogy a bizottság javaslata pont az Európai Parlament kérésére reagál, amelyet az önök tavaly októberben íródott saját kezdeményezésű jelentésében fogalmaztak meg a szervezetbűnözéssel kapcsolatban, nem is beszélve a stokholmi programról, illetve a tanács 2010-es vonatkozó nyilatkozatára, következtetéseire, amelyben felszólította az Európa Bizottságot arra, hogy egy javaslat, tegyen javaslatot a jelenlegi jogi keret megerősítésére. Évről évre ilyen nagyobb problémát jelent ez, nincsenek az erre vonatkozó adataink, csak becsléseink. Egyes tagállamokban azonban tudjuk, hogy ugyanakkor ez a helyzet. Olaszországban például évente a szervezett bűnözésből 150 milliárd euróra becslik az éves bűncselekményből származó jövedelmeket. Az Egyesült Királyságban 2006-ban a szervezett bűnözés bevételei 15 milliárd font körül alakultak. Az is köztudott, hogy határokon átnyúló módon működnek ezek a szervezett bűnözői csoportok, és a e, jövedelmeiket különböző tagállamokban próbáljuk eldugni. A elkobzott összegek igen alacsonyak, például az Egyesült Királyságban 2006-ban, az említett évben 125 millió fontot sikerült az államnak a szervezetbűnözőktől visszaszereznie, és ez tehát a 15 milliárdnak egy töredéke. 2009-ben 185 millió euró volt Franciaországban, 189 millió font az Egyesült Királyságban, és így tovább sorolhatnám az adatokat. Az eszközök arra, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmeket befagyasszák és elkobozzák, nem elég hatékonyak, nem elegendőek, javítani kell tehát drasztikusan a jelenlegi jogszabályi helyzeten, ez a javaslatunk célja. Konkrétan az uniós vonatkozó jogi keret nem megfelelő, és ráadásul nem is teljes mértékben alkalmazzák a gyakorlatban. Hatája nem elég széles körű, számos tagállamban ezért nehéz végrehajtani. A bizottság március 12-én elfogadott irányelv javaslata könnyebbé teszi remélhetőleg a tagállamok számóra, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmeket elfagyasszák és elkobozzák a, a bűnüldöző szervek a szervezet bűnözés hasznát próbáljuk valahogy csökkenteni az Európai Unióban, és megpróbáljuk ezt a kormányokhoz, az emberekhez ezt a pénzt minden nagyobb mértékben visszajuttatni. A nemzetközi vonatkozó egyezményekre és a bevált gyakorlatokra épít a javaslatunk, egyszerűsíti a jelenlegi szabályokat, és a kiskapukat megpróbálja becsukni, a joghézagokat betömni. Az irányelv egyértelműbb, világosabb, hatékonyabb szabályokat fektet le az elkobzás folyamatára, akkor is, hogyha ezek nem egy konkrét bűncselekményhez kapcsolódnak, hanem hasonló bűncselekményből származnak, ez egyértelmű az adott elítélt esetében. Másodszorban a harmadik felek általi elkobzás szabályait is egyszerűsíti, azaz a gyanúsított hoz vagy tól eh, érkező induló eh, jövedelmek elkobzását könnyíti akkor, hogyha az egyértelműen bűncselekményből származik. Eh, elejét veszi annak a gyakorlatnak, hogy barátoknak, rokonoknak a nevére írasson ingatlant egy bűnöző azért, hogy ne lehessen ezt elkobozni, befagyasztani ezt a vagyont. illetve lehetővé teszi az elkobzást, akkor befagyasztást akkor is, hogyha menekülőben van, vagy elhalálozott az illető, és így a bírósági eljárás lezárása nem végrehajtható. Az előzetes befagyasztási hatáskör kiterjesztése egészen még a bíróságtól megkért végzés megérkezése előtt lehetővé teszi, hogy ne lehessen ezeket a pénzeket kivenekíteni az Európai Unióból, és ráadásul megkönnyíti a nyomozati szervek munkáját is. Korábban ugyanis nem tudták megfelelő módon elkobozni az ilyen módon eldugott vanyonokat, pénzeket, és lehetővé tették, hogy ével, évekkel később használják csak fel az így elrejtett vagyont. Elnök asszony, javaslatunk, javaslatot tesz azon szabályokra is, hogy ezeket a jövedelmeket hogyan kezeljék, hogy az elkobzásig ne veszítsenek ne veszítsék el értéküket. Végezetül javaslatunk biztosítani kívánja azt is, hogy a befagyasztás és az elkobzás semmilyen módon ne sértse az alapvető jogokat, az Európai Unió alapjogi kartáját teljes tiszteletében történjen. A belügyi tanácsnak áprilisban fogjuk benyújtani hivatalosan ezt a javaslatunkat, és számítunk az Európai Parlament támogatására a tárgyalások során, és reméljük, hogy ezen tárgyalások minél hamarabb sikerrel lezárulhatnak. Köszönöm, elnök asszony. Mr. Uh, Köszönjük. Kérdezem, hogy szeretne a kollégák közül ezen a ponton valaki hozzáfűzni bármit is. Úgy látom, hogy nincsenek, nincsen senkinek mondani valója, így köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a tájékoztatást, és a következő lépés ezzel a dossziéval kapcsolatban az lesz, hogy egy vélemény előadóját, a vélemény előadóját is kinevezzük. Most azonban tovább lépünk a hatos napi rendi pontra, Azonban ennek az előadója még nincs itt, mert most viszont behoztuk a lemaradásunkat. Then, as uh, the next point on the agenda... A hetes napi rendi pont, ha jól látom, a hatos pontot számot viselő napirendi pont ötkor kerül, illetve negyed hatkor sorra túlságosan gyorsan végeztünk az ötössel, és nincs még itt az előadónk, Nuno Melo, ezért nem tudok mást javasolni, mint hogy ezen a ponton Do we have the legal uh, service here? a jogi szolgálat szakértői itt vannak, mert akkor a 7-es, 6-os napi rendi pontot felcserélhetnénk esetleg. No, it's not here. Then I will have to... Ja, úgy látom, hogy nincsenek itt jogászaink sem, akkor nincs más hátra, mint előre. 5 e, óráig felfüggesztem az ülést, e, kávészünettel folytatjuk, 5 órakor, tehát ugyanitt. Oké. Okay. Uh, Rendben. Akkor most ezen rövid szünet után azt javaslom, hogy folytassuk. Az előadó Mélu úr is megérkezett, úgyhogy a hatos napi rendi ponttal fogjuk folytatni a büntetőgyekben kibocsátott európai nyomozási határozattal. Ez jó néhány tagállam kezdeményezésére épül, egy nagyon fontos kérdéskör ez a büntető jog területén, amely döntő mértékben befolyásolja majd a büntető ügyekben a kölcsönös elismerés elvét. A véleménytervezetet, amelyet Mél úr dolgozott ki, ezt 2012. januárjában már ismertette, ma pedig eszmecserét tartunk és megvitatjuk a módosításokat, a már előterjesztett módosításokat, úgy először Mél úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit hamarabb érkeztem, hogy elkezdhessük megvitatni ezt a napirendi pontot, de látom, hogy Álvaro úr is hamarabb érkezett, Albrecht úr és egy másik árnyékrendtéstevő is hiányzik, úgyhogy nem tudom, hogy ez előnye, ha hamarabb kezdünk néhány perccel, mert hogyha megérkeznek még a képviselők, akkor lehet, hogy majd meg kell ismételjem később az elmondottakat, hogyha csak később érkeznek a kollégák. Tehát nem tudom, hogy most kezdjük-e. If they come. Ha egyáltalán jönnek a kollégák. We, we won't have... Ha nem, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű a helyzet. Elnök, várunk. Elég régóta várunk. Tehát akkor kezdjük? Rendben. Az anyanyelvemen folytatnám, és összefoglalásképpen azt a következőt szeretném elmondani. Nem fogom elismételni azt, ami elhangzott már a, legkora, a korábbi ülésünkön, amikor ezt az irányelvjavaslatot vitattuk meg. Ugyanakkor vannak új aspektusok, amelyeket érdemes fontolóra venni, és ezekkel kapcsolatban szeretnék én most nyilatkozni. Először is szeretném megjegyezni, hogy tíz képviselő terjesztett előmódosító indítványt, belétve a saját módosításaimat is, a legtöbb esetben konkrét aspektusokról, kiegészítésekről volt szó, és az árnyék jelentéstevők bizonyos esetekben is az irányelv konkrét aspektusaival kapcsolatban dolgoztak ki módosításokat, amelyek bővítették ezt a jelentést. 54 módosítás került előterjesztésre, és lehetőségem nyílt arra, hogy az árnyékevőkkel eszmét cseréljek a bizottság, a tanács, illetve a soros elnökség képviselőivel. Több alkalommal egyeztettünk, még együtt is tartottunk üléseket, és a velük folytatott párbeszéd alapján, ahogy azt már a legutóbb is elmondtam az jelentéstevőknek, Nos, ezen egyeztetések alapján megfelelőnek tartottam azt, hogy két, négy korábbi módosításomat kiegészítsem, mert ezek az irányelv nagyon fontos részeire vonatkoznak, és ezen új aspektusokról szeretnék most szólni, mert ezek kiegészítik azt, amit a korábbi libeülésen már elmondtam. Ami az arányosságot illeti, pontosítani szeretném, hogy a kibocsátó tagállam lesz az, amely értékeli ezt, nem pedig a végrehajtási állam, a végrehajtó állam. Az európai nyomozási határozat, amelyet egy európai tagállam kibocsát, és amely végrehajtja, véghez viszi ezt a nyomozást, az arányosságot, ha a végrehajtó állam értékelni, akkor ez meghosszabbítaná az egész folyamatot, ez pedig összeegyeztethetetlen lenne ezzel az irányelvvel. És egyébként vannak olyan indokok is, amelyek alapján a tagállam ezt elutasítaná. a végrehajtó állam egy másik alkalommal mondana véleményt. Egy másik aspektus pedig, ami szerintem rendkívül fontos, ez a kettős büntethetőséggel kapcsolatos. A kettős büntethetőség kapcsán mi az Európai Parlament, amikor általában egy irányelvet értékelünk, vagy bármilyen másfajta dokumentumot, mindig szem előtt kell tartsuk azt, hogy vannak egyéb jogszabályok, amelyek kapcsolódó vagy kiegészítő kérdésekben már rendelkeznek egy adott jogi rendszerrel, egy jogi kerettel. És hogyha ezeket nem vesszük figyelembe, akkor az újonnan létrehozott jogszabály összeegyeztethetetlen lenne. Tehát figyelembe kell vennünk már azt a jogi keretet, amely a tagállamok közti átadásoknál és egyéb eljárásoknál már létezik. Itt gyakorlatilag ugyanarról a joghatóságról van szó, ugyanarról a jogi területről, amikor bűncselekményekről beszélünk, vagy személyek átadásáról, ugyanazt az rendszert kell alkalmazni. Annak sem értelme, lenne, sem értelme nem lenne, ha az európai nyomozási határozat esetében egy tagállam, egy adott állam felhoz egy indokot, ami alapján ezt elutasítja, és ugyanakkor az, az európai mm, elfogató parancs esetében ez nem lenne egy elfogadható indok. Tehát ugyanazt a rendszert kell alkalmaznunk a két esetben az európai elfogató parancs és az európai nyomozási határozat esetében is. Éppen ezért én határozottan kiemelném azt a módosítást, amelyet javasoltunk erre vonatkozóan. A következőt javasoltuk. Amikor egy európai nyomozási határozat elismeréséről van szó, a végrehajtó állam visszautasíthatja ezt, abban az esetben, hogyha az európai nyomozási határozat olyan tényállásra vonatkozik, vagy olyan bűncselekményre, amely nem minősül bűncselekménynek vagy jogsértésnek a nemzeti jog értelmében a végrehajtó államban és ezt szándékosan olvasom ilyen lassan, hogy érthető legyen, hiszen itt nagyon fontos technikai kérdésekről van szó, tehát fontos, hogy ezt pontosan megértsük. Kivétel, és hangsúlyoznám, hogy ez nagyon fontos, kivételes, kivétel az az eset, amikor a jogsértés vagy a bűncselekmény, amely a kettes cikk kettes pontjában szerepel, a 2002 per 584 per JHA eh, kerethatározatban, 2002. június 13-ai kerethatározatban, amelynek eh, tárgya az Európai Elfogató Parancs. És eh, az átadási eljárások az európai tagállamok között. Tehát itt 32 bűncselekményről van szó, 32 bűncselekményről, amelyre nem vonatkozik a kettős büntethetőség ellenőrzése. Itt olyan bűncselekményekről van szó, mint szervezet bűnözői szervezetekben való részvétel, terrorizmus, emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, gyilkosság, egyéb esetek, tehát összesen 32 bűncselekmény, olyan esetek, amelyek rendkívül fontosak, amelyek rendkívül nagy társadalmi riadalmat keltenek. És ezen esetekben nem lehet visszautasítani ezt a kérelmet, és fenn kell tartani a következetességet az európai elfogató parancsal. Egy másik módosítás pedig, ami, rendkívül fontos, úgy is mondhatnám, hogy ez az irányelv kulcsfontosságú elemével kapcsolatos. Ez a különböző jogok és biztosítékok védelméről rendelkezik, és a jogorvoslathoz való jog is tartalma ennek. A vizsgálat alá vont személy esetében egy bíróság vizsgálhatja meg az ő esetét. Ugyanakkor, tisztelt elnökasszony és tisztelt kollégák, úgy gondoltuk, hogy körültekintőnek kell lennünk, és biztosítanunk kell azt, hogy a jogorvoslat által nem pusztán azt a lehetőséget kívánjuk biztosítani, hogy bizonyos esetekben az ügyek elhúzásával megpróbálják elkerülni azt, hogy döntés szülessen egy ügyben. Hatékony nyomozati eljárásokat kell biztosítanunk az Európai Unió egész térségében, hiszen az Európai Unióban már nincsenek belső határok, sok esetben a Schengeni megállapodás értelmében, ugyanakkor az igazságszolgáltatásban még mindig fennállnak ezek a határok és mivel a bűncselekmény egyre inkább határokon átnyúló jelleget ölt, egyre könnyebb lesz a határokon át érvényesülnie, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás kezéből elvesznek az eszközök, amelyekkel hatékonyan felléphetne a bűnözéssel szemben. Éppen ez a célja tehát ennek az irányelvnek, hogy mit kívánunk a jogorvoslati lehetőséggel biztosítani. Először is azt, hogy a felek mindenképpen érvényesíthessék érdekeiket és jogaikat, másodszorban pedig, hogy a jogorvoslat nem halaszthatja el és nem hosszabbíthatja meg az eljárást, ami által az irányelv értelmét veszteni, és a harmadik elem az az, hogy az érintett feleket mindig tájékoztatni kell jogaikról. Máskülönben ugyanis nem lehetne ennek a jognak eleget tenni, hiszen az érintett fél nem lenne tisztában azzal, hogy milyen jog illeti meg. Másfelől, és van egy negyedik aspektus, biztosítani kell azt is, hogy a nyomozati eljárás bizalmas eljárás, amikor a kibocsátó állam, a megkeresési állam erre a jogra hivatkozik, adott esetben ez is veszélyeztetheti az eljárást. Tehát egy megoldást kell találni, és jogászként a tapasztalatom azt diktálja, hogy mérlegelni kell a különböző érdekeket, hogy hogyan kell ezt megtenni. Először is úgy, hogy megállapítunk egy szabályt. És ez a szabály, elnök asszony, az kell, hogy legyen, hogy a jogorvoslat olyan kell, hogy legyen, amely nem felfüggesztő hatályú, tehát nem függesztheti fel a nyomozati eljárást. El kell ugyanis kerülnünk azt, a kockázatot, hogy az intézkedést végrehajtsák, és utána kerüljön sor a jogorvoslat benyújtására. Ez egy lehetőség, amelyre, amely bekövetkezhet. Ehelyett azt mondjuk, hogy a jogorvoslat nem felfüggesztő hatályú, A nyomozati határozatot végre kell hajtani, de az összegyűjtött bizonyítékot csak akkor továbbítják a, a megkeresett államhoz, miután ezt a jogorvoslati lehetőséget már érvényesítették. Tehát semmiképpen sem szabad felfüggeszteni az eljárást, illetve ezt feltartóztatni. Más aspektusokat is megfontolunk, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a határozat végrehajtása, amelyet egy tagállam kért, nagyon súlyos kárt okozhat a vizsgálat alatt álló személynek, hiszen lehet, hogy ő nem bűnös. Az ilyen esetekben mérlegelnünk kell a helyzetet, és a megoldásunk elég észszerűnek tűnik, ugyanis mindig, amikor egy vizsgált személy úgy ítéli meg, hogy a nyomozati intézkedés végrehajtása nagyon súlyos és visszafordíthatatlan kárt okoz számára, ezen kifejezések a portugál jogból származnak, ez felfüggesztő hatályú lehet, de erről egy bíróságnak kell határoznia. Ez csak egy bíróság döntheti el. Tehát a szabály az, hogy nincs felfüggesztő hatály, de ha a nyomozat alatt álló személy úgy ítéli meg, hogy ez a kezdeményezés számára nagyon súlyos és visszafordíthatatlan kárt okoz, akkor bírósághoz fordulhat, és a bíró az előterjesztett bizonyíték alapján dönt. Végezetül pedig Ugyanezt mondhatjuk el a nyomozási, a nyomozati eljárást végrehajtó állam szempontjából. Ugyanis figyelembe kell vennünk azt, hogy az összegyűjtött bizonyítékok veszélyeztethetik a nyomozati eljárást. Ez a nyomozás ugye egy időigényes folyamat, és ugyanúgy, ahogy a eljárás alá vont személy bírósághoz fordulhat, ugyanúgy az érintett tagállam is, ha bebizonyítja, a bizonyítékokkal alá tudja támasztani a végrehajtó tagállambírósága előtt ezt a tényt, akkor azt kérelmezheti, hogy még mielőtt a végső döntés megszületik, jogorvoslati lehetőséget kapjon. Azért szántam annyi időt erre a kérdésre, mert ez rendkívül fontos a, a jelentés szempontjából. Amikor egy tagállam, a kibocsátó tagállam bebizonyítja azt, hogy a nyomozati eljárás számára veszélyt jelent ez, akkor a bizonyítékokat a bizonyítékokról a bíróság dönt. És hogyha a bíróság úgy dönt, hogy a, az, a tagállamba terjesztett bizonyítékok alapján a jogorvoslati lehetőség megilleti a nyomozat alatt álló személyt, akkor semmiképpen sem szabad az eljárás során a továbbiakban felhasználni ezen bizonyítékokat. Nagyjából ennyi lenne erről a kérdésről, az előterjedtett módosítások. Végezetül pedig, ami a költségeket illeti, hiszen ez mind költségekkel jár, ez nagyon sok költséget eredményez a tagállamok számára. Nem tűnik igazságosnak számunkra az, hogy a végrehajtó tagállam viselje az eljárás összes költségét azon nyomozások miatt, amelyeket, amelyeket végrehajt. Tehát az a tény, hogy egy határozatot kibocsátó tagállam eljárást kezdeményez, és nem fizet semmit ezért, ez legalábbis azt eredményezheti, hogy hogy semmiben nem kerül számára az egész eljárás. Egy másik hátrány pedig, egy másik egyértelmű hátrány az, hogy nagyon sok tagállam számára megfizethetetlen költségeket jelent majd ez, főleg olyan országok számára, amelyek már így is komoly költségvetésbeli problémákkal küzdenek. Éppen ezért az ilyen esetekre azt a szabályt határoztuk meg, hogy ezeket mindkét fél viseli, méghozzá egyenlő arányban a kibocsátó tagállam, illetve a végrehajtó tagállam. És ahogyan az az életben lenni szokott, itt is van persze egy kivétel a különleges esetekre. Lehetőséget nyújtunk ugyanis arra az olyan esetekre, hogy a tagállamok egymás között megállapodhassanak. Például Olaszország és Málta Olaszország, amely ugye nagy költségvetéssel rendelkezik, Málta pedig nem, tekintettel arra, hogy Máltának esetleg nincsenek, nincsen forrás arra, hogy végre hajtsa ezen eljárásokat. A két ország megegyezhet abban, hogy az összes költséget mondjuk Olaszország állja, vagy akár ellenkezőleg is dönthetnek. Elnök asszony, ennyi lenne részemről, de még egy záró megjegyzést tennék, ami rendkívül fontos, és egy olyan kérdésről van szó, amely mindannyiunkat aggaszt, akik ezzel az irányelvvel foglalkozunk. Fontos, hogy a beavatkozó hatóságok mindenképpen igazságügyi, igazságügyi hatóságok, tehát nem pusztán rendőri szervek, amelyek sok országban nem minősülnek igazságügyi szervnek, sőt a legtöbb országban. Tehát legalábbis egy bíróság és egy ügyvéd kell, hogy eljárjon ebben az ügyben ők azok, akik beavatkozhatnak. A közelmúltban a 2011. november 2 2-án az a brit legfelsőbb bíróság döntött arról, hogy az ilyen esetekben, amikor a kölcsönös elismerésről van szó, a kölcsönös bizalom értelmében a hatóság, az eljáró hatóság mindig egy igazságügyi szerv kell, hogy legyen. Ennyi lenne. A mondani való erről a kényes kérdéskörről. Azt hiszem, hogy ami az igazságügyi szervek hatáskörébe tartozik, az mindig az igazságügyi hatáskörbe, az igazságügyi szervek hatáskörébe kell, hogy tartozzon, hogy biztosíthassuk a jogok érvényesülését. Köszönöm, elnök asszony. Mr. Mello. Köszönjük szépen. Most elsőként a tanácsnak adom meg a szót. Oaken asszonynak, aztán pedig a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony. A tanács megvizsgálta ezt az ügyet nagyon alaposan, és üdvözli a módosítók többségét, hiszen ezek a tanács irányába mutatnak, a tanácsi döntések irányába, amit az irányával kapcsolatban javasolnak. Mr. Milo, Milo úr az arányosság elvét említette. Itt az elnökség Egyetért Miró úrral abban, hogy az arányosság elvét a kibocsátó tagállamnak kell alkalmaznia, ahol összegyűlnek a tények, és a végrehajtó tagállamra nem kell rábízni azt, hogy általános hatáskörben megvizsgálja a kérdést. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy bizonyos intézkedések további garanciákat igényelnek a végrehajtó tagállam részéről is, és ezért a tanács úgy közelíti meg a kérdést, hogy az arányosság elvét testre szabadtan alkalmazza, további visszautasítási indokokat sorolunk föl, és megengedjük a végrehajtó tagállamnak, hogy más intézkedéseket is foganatosítson. A 9-es és a 10-es szikkei a 4-es fejezetben tartalmazzák a tanács hozzáállásának a lényegét. Az elnökség azt reméli, hogy az intézkedések kategorizálásával legalábbis alapot teremtett arra, hogy további vitát folytassunk az arányosság megvalósításának mikéntjéről és a visszautasításnak jogalapjáról. Itt egy másik téma is felmerül, és ez a tanácsban különös jelentőséget kapott, és ezt az előadó nem említette. A a sajátos vagy speciális intézkedések hatájának a kérdése. Világos kell, hogy legyen mindenki számára, hogy a tanács célja az, hogy minél több intézkedést alárendeljen ennek az irányelvnek, annak érdekében, hogy a meglévő rendszer egységesebb, láthatóbb legyen. És a speciális intézkedések ezek között például a telekommunikációs csatornák lehallgatása, amely adott esetben például a terrorizmus elleni harcban, a szervezetbűnözés elleni harcban nélkülözhetetlen külön szabályozást igényel. Ezért a tanács ragaszkodik ahhoz, hogy ilyen intézkedések is bekerüljenek az irányelv hatájába. Ebben a fontos, ebben a esetben azt is meg kell fontolni, hogyha be is vesszük ezeket a speciális intézkedéseket az irányelv hatája alá, ez nem jelenti azt, hogy határokon átnyúló esetekben ezek az intézkedések automatikusan érvényesíthetők lesznek. Ezekre csak szabályok vonatkoznak bizonyos elvek alapján, de nem teljes körülön. Röviden meg, szeretném, meg szeretnék említeni néhány további témát is, amelyeket Milo úr is felvetett, például a jog ö, orvoslat kérdését, annak a lehetőségét, hogy a jogorvoslat körét hogy lehetne kiterjeszteni a meglévőkön túl. Ezt a kérdést biztos, hogy a nemzeti jog hatáskörébe kell azonban utalni. Ami az igazságügyi szervek és egyéb szervek kibocsátási jogosultságait illeti, az elnökségnek az a véleménye, hogy tanács jó kompromisszumra jutott, amely él végül is megválaszoljuk a módosítók hátterében megvuló kérdéseket a kölcsönös elismerés elvére építkezve. Ez a kompromisszumos megoldás, amely megszületett a tanácsban, a rugalmasságot is megőrzi, a jelenlegi szabályozásban érvényes módon. Végül pedig rá szeretnék mutatni, hogy ennek az irányelvnek a, az a következtetése, vagy az vele való foglalkozásnak, hogy még jobban, aktívabban kell részt vennünk a további tárgyalásokban az Európai Parlamenttel. Köszönjük szépen, Akanasszony! Most a bizottság részéről Olivier Tellurat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm az előadónak is hogy részletesen és világosan kifejtette a szöveg hátterében megbúvó problémákat. A bizottság ö, úgy értékeli, hogy az előadónak abban is igaza van, hogy az egyének ö, jogait kell védeni azáltal, hogy a hatékonyságot növeljük, mi is erre törekszünk. Különösen arra továbbá, hogy a kettős vádemelés az európai elfogadási parancsal összhangban kerüljön megfogalmazásra, illetve hát kizárható legyen. A bizottság továbbá úgy gondolja, hogy a mostani jó alkalom arra, hogy a darabos, szétdarabolódott rendszert most egy fejezet alá foglaljuk, és a modern nyomozati eszközöket, intézkedéseket, módszereket is európai szinten szabályozzuk egységesen. Ezáltal lehetségessé válik az emberi jogok hatékonyabb védelme. Mert a modern nyomozati technikák kapcsán a magasabb szintű védelmet is meg kell valósítani, hogy ezt a tagállamok többsége hangsúlyozta is. A bizottság a parlamenttel és a tanácssal közösen arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott megoldás szülessen, amely az adatokat, az emberek egyének jogait védi, ugyanakkor lehetőséget ad a nyomozat, nyomozás hatékony lefolytatására, különösen a bűnözés esetében. Köszönöm szépen. Most Albrecht úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Melő úrnak a kiváló együttműködést. Már ö, sikerült néhány lépést közösen előre tennünk, de még további lépésekre is szükség lenne. Miközben sok dologban megegyeztünk, még vannak olyan témák, amelyek kapcsán további egyeztetésre lesz szükség. Ezeket a módosítók is tükrözik. Például, amikor arra a kérdésről van szó, amit a tanács is most említett, hogy milyen lehetőségek vannak a végrehajtó államban arra, hogy felülvizsgálja az arányosság érvényesülését. Mennyiben képes erre egyáltalán? Erről azt hiszem még kell beszélnünk, mert a tárgyalások során ez fontos fejezet lesz, és a parlamentnek ezt a témát egységesen, egyértelműen fel kell karolnia, ugyanis az arányosság vizsgálata bizonyos intézkedések kapcsán még a kölcsönös elismerés esetén sem egyértelmű, meg kell tehát valósítani, és az alapjogok és az eljárási jogok szempontjából is érzékeny kérdés. Ugye a, tudjuk már a elfogató parancs kapcsán, hogy azok a körülmények, amelyek az elfogott személy esetén az ő jogai mellett szólnak, ezek sokkal jobban elismerendők, betartandók, mint ahogy ez eddig a gyakorlatban volt. A rendőrhatóság szempontjából a ki, kiadó, én is csak angolul tudom ezeket a kifejezéseket mondani, még anyanyelven nem sem jut, jut eszembe, tehát a kibocsátó államnak van egy perspektívája, egy rálátása a nyomozati folyamatra, de az adott végrehajtó államon ez nem feltétlenül van meg, és ezért biztos, hogy erről még egyeztetnünk kell. Ezzel a kérdéssel összefüggésben van a visszautasítás jogalapjának kérdése is. Itt azt hiszem jó irányba mozdultunk el, de még, még mindig egy kicsit gyengén fogalmaz a jelentés. És fel fog merülni a, a, az egész irányelv hatájának kérdése is, tehát például a, a titkos nyomozás kérdése, illetve emellett a telefonok lehallgatására kérdése, amelyek nagyon érzékeny területek, és ha az irányelv hatája alá tartoznak majd, akkor nagyon csinyán kell velük bánni, mert óriási gondokat okozhatnak, itt a közös normák okozhat a közös normák megtalálása a tagállamok között. Tehát először az eljárás jogi kérdéseket tisztázzuk szerintem, és hogyha ezek tisztázódtak, akkor lehet majd újra a tanácshoz fordulni, a miniszterek tanácsához, annak az ügyében, hogy a konkrétumokat is szabályozzák. És akkor a kölcsönös elismerés elvének az alkalmazásáról indulhat a vita. De az elsődleges szerintem a polgárok szempontjából az, hogy az eljárás kereteit tisztázzuk. Köszönjük Albrecht úr, Weber asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Shadowunkat képviselem, Sarah Latford véleményét fogom elmondani. Amikor megteremtjük a jogérvényesülésének térségét és ugye az európai polgár egyéni jogait is védeni akarjuk, akkor mindig komoly dilemmák adódnak, mert a tagállamokban nagyon különbözőek a jogi hagyományok és az egymástól való átvételre való hajlandóság nem mindig nagy. Egy kicsit skizofrén lettem az az utóbbi néhány percben, mert egyes kollégák ugye megkérnek arra, hogy beszéljek helyettük, közben ők maguk sem mm, tudnak egyértelmű véleményt alkotni sok kérdés, kérdésben, tehát nehéz előadni egy uh, ambig véleményt. Minden esetre a Shadowunk úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyomozási határozat túl tágon került megfogalmazásra, mindenféle nyomozati eljárást megenged még az intruzív és lehallgatásos módszereket is, vagy a fedett titkos vizsgálatokat. Ezek szerinte nem kéne, hogy ide tartozzanak, és ezért javasolja kivételüket a hatály alól. Ilyen értelemben módosítókat is benyújt. A 24-es módosítóban megjelenik az arányosság elve, Szerelatford támogatja ezt, az 5A módosítójával a úgynevezett nem súlyos bűncselekmények esetében eltekinten ennek a szigorú alkalmazásától, mert előfordulhat, hogy nem teremthető meg az, a bűncselekmények és az intézkedések kölcsönös arányossága. Tehát előfordulnak olyan kis vagy nagy bűncselekmények, amelyeknek a hatása. Én, ez most nem az én véleményem, fordott mondom. Hangsúlyozni szeretné Latford asszony, hogy az az intézkedés, amely a kiszálló rendőrhatóság eljárását fogalmazza meg, a tagállamokra hagyandó lenne a konkrétabb szabályozás tekintetében. És a tízes cikkben tartal, olvasható visszautasítási alapok ügyében is azt mondja, hogy nagyon komplex ez a kérdés. Ő egyszerűsített, de kiterjesztett jogalapot adna a visszautasításra, és túlzatnak tartja a jelenlegi együttműködési ambíciókat. Akkor kell csak megvizsgálnia szerinte a kompatibilitás, hogyha kényszerítő intézkedésekre van szükség, ilyenkor a, a végrehajtó hatóságoknak együtt kell működniük egymással. Ami az egyéni jogorvoslatot illeti. Szerelatford véleménye szerint fontos, hogy a jogorvoslat ne csak magát az intézkedést érintse, hanem egyes esetekben a kölcsönös jog elismerés alkalmazás kérdését is meg lehessen kérdőjelezni a konkrét intézkedések előtt vagy után. Ilyen értelemben is megfogalmazott egy módosítót. Az EU-n kívüli világ tekintetében pedig úgy gondolja, hogy ha egy eljárást folytatnak, vagy lezárnak, akkor ezt nem az európai nyomozási határozat keretén belül kell szabályozni. Az EIO-nak csak az EU-n belüli végrehajtó, illetve kibocsátó állam ügyét kell szabályoznia. Több módosítót nyújt be továbbá az adatvédelemmel kapcsolatban. Fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság ellenőrizze, hogy a személyes adatok védelmét folyamatosan megvalósítjuk a szöveg megfogalmazása kapcsán. Során. Ez egyébként a jogorvoslatra is kihat, ugyanis hogyha az adott személy nem ö, juthat hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyek róla tudottak, akkor nem is tudhat elkezdeni egy jogorvoslati eljárást indítani. Végül pedig Latfor asszony a személyek átadásáról ö, szólván azt szögezi le, hogy ez jelenleg nem túl gyakran alkalmazott eljárás, és ha mégis bevezetnénk, mint létező eljárást, akkor nagyon szigorúan figyelemmel kell lennünk az emberi jogok betartására ezzel kapcsolatban is nyújts be, módosítót. Ugyanis az egyes tagállamok közötti körülmények adott esetben nagyon különbözők lehetnek, és erre is tekintettel kell lenni. Érzseti úr a, a kevésbé súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban és a tízes cikkel kapcsolatban fog benyújtani módosítókat, ez tehát a frakciónk és Latford asszony véleménye. Sok sikert kívánunk ehhez a bonyolult témához, és reméljük, hogy azért kompromisszumokat sikerül majd teremteni a módosítók között. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönet mondani az előadónknak, és elnézést kérek, hogy 14 módosítót nyitottam be, ami jóval több, mint amennyit a frakciónk szokott, de ne jegyen meg csak a szám miatt. Először is azért, mert megpróbáltam figyelembe venni a tanács általános megközelítését, és és úgy gondoltam, hogy érdemes a tárgyalásokat is, majd a későbbi tárgyalásokat is megkönnyíteni, azzal, hogy ezeket az elemeket átvesszük, mert hiányoztak a szövegből. Ugyanakkor vannak érdemi különbségek is. Weber asszony félig, és Albrecht úr is részben említette konkrétan ezeket. Például, amikor azt említették, hogy az ellenőrzött szállítása a fedett műveletek, nagyon kényes kérdések. Az én hazámban például a parlamentnek kellett vizsgálatot folytatnia, azért, mert valódi dzsuggelé vált ez egész helyzet. A rendőrségnek már fogalma volt, hogy pontosan mit is csinál, és sokkal mélyebben belefolyta az egész bűnözés világában, mint ahogy ez egy demokráciában egészséges. Éppen ezért a Nemzeti Parlament felügyelete alá helyeztük ezt, és egy európai megközelítést ilyen intézkedésekkel újra, teljesen újra nyitni, veszélyes lehet, hogy ahogy ezt ezzel a nyomozási határozattal tenni kívánjuk. Ami a lehallgatás illeti, nos, ezzel kapcsolatban e, nem mindegy, hogy a már lehallgatásból származó bizonyíték átadásáról beszélünk, vagy magáról a lehallgatásról, az utóbbi számunkra nem elfogadható. Abriktúrral egyetértek, mi szerint mindkét végén a folyamatnak ellenőriznünk kell az arányosság elvének teljesülését az európai e, letartóztatási e, parancsal kapcsolatos tapasztalataink e, eretentőek. Vannak olyan tagállamok, amelyek szinte mindenre felhasználják, visszajönnek a rendszerrel, és sajnálatos, hogy a parlament, ezen parlamentben folytatott plenáris vita ellenére az Európai Bizottság semmit sem tesz annak érdekében, hogy a lengi rendszert megváltoztassa, és az európai letartóztatási parancsot <clears throat> és az arra vonatkozó garanciákat beépítse a rendszerbe. Mi pedig ezt szeretnénk, és azt hiszem, hogy ebből nem szabad engednünk. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy amikor egy új javaslat kerül az asztalra, nem támaszkodhatunk arra, hogy a kibocsátó állam által elvégzett arányossági vizsgálat kielégítő lesz. Nem csak arányossági, hanem alapjogi vizsgálatnak is le kell ezt vetni kölcsönös bizalomról beszéltek többen, de hát a kölcsönös bizalom csak indokolt mértékben elfogadható, az emberi jók esetében pedig egy <clears throat> tagállam nincs abban a helyzetben, hogy teljes mértékben bízon a többi tagállamban. Az európai letartóztatási parancs esetében túl sok visszaélésre, vagy túl sok esetben ment félre ez a rendszer, ebből tanulnunk kell. Tehát frakcióm számára fontos kérdések is vannak, és van egy pár mm, módosító javaslatom, amely a tanács szakmai jellegűbbek is a tanács eredeti hozzáállását próbálják újra becsempészni ebbe a szövegbe. Azt hittem, hogy holnap lesz egy árnyék előadói ülés, nem tudom, hogy ez így van-e, de szeretném, hogyha a kompromisszumos javaslatokról tudnánk egyeztetni, hogyha legalább odafigyelne az előadó, az ugye sokat segítene. Megismétlem tehát az ő kedvéért, hogy szeretnék majd mindenképpen egyeztetni annak érdekében, hogy kompromisszumot találjunk. Köszönjük! Tack så mycket. Alltså. Jag välkomnar förslaget om en eh, europeisk utredningsorder. Det är otroligt viktigt. A bizottság javaslata alapján azt hiszem nagyon fontos, hogy eh, a határon átnyúló szervezetbűnözéssel szemben közösen lépjünk fel. Ezt eh, gyakran tapasztaltam, amikor én foglalkoztam az emberkereskedelem témájával különböző bűncselekmények kapcsán azt hiszem, hogy fokozottabb együttműködésre volna szükség. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Nagyon nehéz a jogszabályokat egymáshoz közelíteni ezen a területen, hiszen a tagállamokban a jogrend rendkívül eltérő, és elhangzott az is, hogy a kölcsönös elismerés például ebben a, ezen a területen egy nagyon fontos alapelv. Aggaszt az, hogy különböző módosítások ezt eh, az alapelvet, a kölcsönös elismerés elvét nem veszik figyelembe. Saját magam is előterjesztettem módosításokat erre vonatkozóan. Ha ez nem valósul meg, akkor a rendszer csak bizonyos tagállamokban fog működni. Talán megjegyezhetem még azt is, hogy a nyomozati határozatnál a bíróságokra vonatkozó előírások is nagyon eltérőek országonként nagyon fontos az, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartsuk, és bízom abban, hogy egy jó kompromisszumot tudunk kidolgozni, és szeretnék már most az előadónak és az árnyékjelentéstevőnek sok sikert kívánni. Köszönöm. Hát asszony, most pedig visszatérünk az előadóhoz, Mel úrhoz. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak akik hozzászóltak ebben a vitában. Köszönöm a hozzászólásaikat, és szeretném megerősíteni azt is, hogy készek vagyunk arra, hogy a lehető kompromisszumokat kidolgozzuk, hogy aztán azokról majd szavazhassunk. Tehát az a véleményem, hogy ez az irányelv nagyon fontos, az európai nyomozási határozat Európában rendkívül fontos, és minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezen módosításokat beillesszük, amennyiben ezek nem változtatják lényegesen azt a szöveget, amelynek az egészéről majd szavazunk. Minden esetre egyeztetünk majd, hogy ha lehet, akkor átvegyük a javaslatokat, de hogyha mindenhonnan kicsipegettünk bizonyos részeget, akkor ez lehet, hogy érdemben megváltoztatja a javaslatot. Mindenesetre úgy gondolom, hogy már így is közeledtek az álláspontok, és ezeket megpróbáltam tükrözni a módosító indítványokban. Azon aggályokat, amelyeket a kollégák a különböző egyeztetéseken jeleztek, ezeket figyelembe vettem. Többen ugyanarról a problémáról másképpen gondolkoztunk, de Albrecht úrnak mondanám, hogy már beszéltünk ezen kérdésekről a múlt héten, megvitattuk már ezen kérdéseket, vannak olyan pontok, amelyekben egyetértünk, úgyhogy a kompromisszum lehetséges, más esetekben nem értettünk annyira egyet. Weber asszonynak is mondom, hogy a kisebb jogsértések vagy bűncselekmények fogalma része volt az eddigi párbeszédnek, ez egy nehéz kérdéskör, a védségek fogalma. Hazámban például, vagy más országokban ez nem létezik, a jogiet nem ismer el. Minden esetre az, ami Roménia, Romániában vagy Olaszország, vagy Németországban védségnek minősül, az Olaszországban vagy Portugáliában nem biztos, hogy az. Minden esetre mi azt akarjuk, hogy egy olyan szöveg jöjjön létre, amely aztán átültethető legyen a különböző tagállamokban, a jogi gyakorlatban. Tehát meg kell fontolnunk azt, hogy a védség fogalma mit jelent. Semmiképpen sem szabad akadályoznunk, hogy a gyakorlatban ez a jogszabály alkalmazható legyen tekintetbe kell vennünk azt, hogy a jogrend a tagállamokban eltérő. Ami pedig a jogorvoslatot illeti, a kibocsátó tagállam és a végrehajtó állam esetében vannak olyan aspektusok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Például a jogorvoslat lehetősége csak a kibocsátó államban vagy a végrehajtó államban, vagy adott esetben mindkét államban kell ezt biztosítani. És ha ez a két jogorvoslat intézkedés egymásnak ellentmond, mert mind a két tagállam hozott egy döntést ebben az esetben, akkor mi történik? És hogyha a, bír, a bizonyítékokat nem egyenlőképpen értékelik. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeken elgondolkoztam, Figyelembe kell ezt vennünk az eljárások, az eljárás szempontjából. Hogyha túlságosan a formai kérdésekre helyezzük a hangsúlyt, akkor a gyakorlatban nem lesz alkalmazható ez a jogszabály, és elveszíti a hatékonyságát, és az eljárás elvész. Dél-Európában, hazámban gyakran előfordul, hogy jogorvosatért fordulunk ide-oda, és gyakorlatilag ezáltal az egész eljárás hatékonyságát elveszíti. Tehát egyensúlyt kell teremtenünk. A jogokat, a polgárok szabadságjogait, érdekeit, jogait védeni kell, hiszen fel kell lépnünk a szervezett bűnözéssel szemben, különösen amikor az olyan méretű és olyan mértékben ölt határon átnyúló jelleget, mint manapság. Ez tehát a fő ok, ami miatt ellenzem azt, hogy mindkét tagállamban lehessen jogorvoslatért, jog, mindkét tagállamhoz lehessen jogorvoslatért folyamodni. A kölcsönös elismerés rendkívül fontos. Feltételezzük, hogy egy másik tagállam nem gyanakszik majd, nem lesz bizalmatlan azon értékeléssel szemben, amelyet a tagállam elvégzett. Ha, egy, ha bűncselekményekkel kapcsolatban elfogadjuk a kölcsönös elismerés elvét, akkor abból indulunk ki, hogy a bíró az összes bizonyítékot figyelembe vette, és ez alapján hozta meg a döntését a jogszabályok, a törvényesség és a nemzeti jog értelmében hiszen az Európai Unió a jog érvényesülésének térsége. de azt kell mondjam, hogy vonakodom és ellenzem azt, hogy mindkét tagállamban érvényesíthessük ezt. Ugyanakkor pontosítani kell, hogy melyik bírósághoz lehet fordulni hogyha egyik tagállamban fordulhat valaki jogorvosatért, akkor a másikban nem. Ezt meg kell határoznunk. Ami azonban a feltételeket illeti, az a teljes mértékben egyetértek a letartóztatás feltételeivel. Mindenképpen biztosítani kell az érintett személy számára, hogy egy adott tagállamban ne részesüljön rosszabb bánásmódon, mint a másikban. Bizonyos esetekben a módosítások átvitele nem jelent majd problémát számomra, hiszen egyezik a véleményemmel. Az ilyen esetekben természetesen adott az egyetértés. Más esetekben pedig nagyon szívesen megvitatom önnel a részleteket. Főleg egy olyan kérdésben, ami rendkívül kényes, és ez a távközlés lehallgatása, illetve a fedett nyomozások. Ezen esetekben természetesen meg kell fontolnunk, hogy mindez mit is jelent. Nagyon sok esetben büntetőeljárásokban, amikor ilyen nyomozati eljárások folynak, akkor figyelembe kell vennünk ezeket a körülményeket. Hét asszony pedig, akinek nem tudom, hogy jól ejtettem -e ki a nevét, köszönöm minden esetre a megjegyzéseit. Ezeket is természetesen figyelembe veszem a különböző javaslatait. Ennyi lenne. Elnök asszony, még egyszer köszönöm, és a bizottságnak, valamint a tanácsnak is köszönöm azt a komoly erőfeszítést, amelyet tett. Gyakran ugye nem csak a politikai képviselőcsoportok, hanem az intézmények között is komolyak a nézeteltérések, de a tanács és a bizottság együttműködésével, majd a háromoldalú egyeztetés során lehetőségünk nyílik az egyeztetésre, hiszen itt ezt mi nem fogjuk tudni minden bizonyal lezárni. Thank you. Köszönjük szépen, kollégák, az együttműködést. Most pedig utolsó napi rendi pontunk következik, a hetes. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országban olyan polgárok országának felesleges módosítása. Amint bizonyára tudják, a január 25-i LIDE ülésen az első eszmecsere során már a jelentés tervezethez is születtek módosítók, és Agustin Diaz de Mera úr jogi kérdéseket vetett föl, például a javaslat automatikus elfogadásának kérdését, hogy a vízumkötelességet a bizottság milyen körülmények között vezethetné újra be, illetve ö, a képviselők által közösen és az előadától e, egyénileg benyújtott módosító kapcsán. Most ezeket a jogi kérdéseket fogjuk megvitatni, a, ezért hívtuk meg a parlament jogi szolgálatát, őket fogjuk először meghallgatni, aztán pedig az előadót, majd a képviselőtársaimat, akik meg szeretnének szólalni. Először tehát a jogi szolgálat következik. Köszönöm, elnök asszony, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy jogi szakvéleményünket szóban felvezessük, az időt figyelembe véve megpróbáljuk, megpróbáljuk ezt rövidre fogni. Ahogy azt ön is említette, a 10-es és a 28-as módosító két aspektusával kapcsolatban merülnek fel jogi kérdések. Mindkét módosító indítvány célja az, hogy hatékonyabb kölcsönösségi mechanizmust vezessen be olyan esetekben, amelyekben egy nem uniós ország, amely a az 539 per 2001-es rendelet kettes melléketében szereplő harmadik ország, az egy olyan ország, amely nem vízumköteles, vízumkötelezettség alá nem tartozik, egy tagállam, uniós tagállam állampolgárjával szemben vízumkötelezettséget vezet be. Nos, a kérdéssel kapcsolatban rögtön az elején meg kell mondanom a jogi szolgálat nevében, hogy a, a hatáskörök átruházásának elve, amely a szerződésekben van lefektetve, roppant fontos. Ezen elv alapján az uniós intézmények nem dönthetik el szabadon, hogy hogyan dönt, hoznak döntéseket a szerződésekben lefektetett eljárásrend mentén kell eljárniuk. Az a kötelezettség, amely a szerződések szelleméből, megfogalmazásából és logikájából származik, ez olyasmi, amelyet az Európai Bíróság következetesen és koherensen fenntartott, megerősített. Egy fontos bírósági esetben, az úgynevezett másodlagos jogi alappal kapcsolatban a bíróság egyértelműen ki nyilvánította a menedékjogi irányelvek kapcsolatban, hogy azok a szabályok, amelyek alapján az uniós intézmények döntéseket hoznak, a szerződésekben vannak lefektetve, így tehát nem a tagállamok vagy az uniós intézmények döntésébe tartoznak. A tízes módosító indítvány lefektet egy eljárást, arra vonatkozóan, hogy a vízum kötelezettség ideglenes visszaállításáról 12 hónapos időszakra hogyan hoznának eh, döntést, méghozzá rendes jogalkotási eljárás által. A döntéshozatali eljárás önmaga nem jelent problémát, ugyanakkor az igenis okoz problémát, hogy ez a módosító indítvány kötelezi az Európai Bizottságot arra, vagy kötelezné arra, hogy eh, benyújtson egy javaslatot, egy döntés eh, egy ilyen vízumkötelezettségbe vissza, újra visszaállítására vonatkozó döntésre. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság kezdeményezési jogköre az intézményközi egyensúly fontos összetevője. Az Európai Bizottság döntheti el, hogy mikor és milyen jogalkotási javaslatokat tesz. A szerződések rendelkezései alapján az Európai Bizottságnak egy kvázi kizárólagos jogalkotási kezdeményezési joga van. Ezért tehát azzal, hogy az Európai Bizottság abszolút kötelezettséget róna a tízes módosító indítvány, egy tényverés szituációra való automatikus reakciót, e, így nem tartja tiszteletben az Európai Bizottság e, kezdeményezési jogát, előjogát. A 28-as módosítóval kapcsolatos kérdésre annyit tudok elmondani, hogy a javasolt döntéshozatali mechanizmus konformitását eh, szerződéssel való összeegyeztethetőségét kellett vizsgálnunk. Nos, automatikusan eh, kerülne elfogadásra ez a döntés, ha csak kifejezetten vissza utasítja a parlament és a tanács az Európai Bizottság javaslatát. A baj az, hogy a vonatkozó döntéshozatali eljárás vagy a szerződés 77 per 2-es cikkében szerepel, ennek nem felel meg, ez pedig nem más, mint a rendes jogalkotási eljárás, sőt, ha már itt tartunk, egyéb más döntéshozatali eljárásnak sem, amely a szerződésben szerepel. Úgy tűnik, hogy egy teljesen új eljárást vezetne be, amelyről a szerződések nem rendelkeznek. Az Európai Bizottság esetjogaknak megfelelően arra következtetésre jutottunk, hogy egy bizonyos fajta alternatív döntéshozatali eljárást vezetne be, ezért a 28-as módosító indítvány a szerződések vonatkozó rendelkezéseinek nem felel meg. A meglévő precedensekre vonatkozóan de hát szeretnénk rámutatni, hogy az Európai Bizottság többször kimondotta már, ebben az esetben a másodlagos jogi alappal kapcsolatban is, hogy az a tény, hogy a korábbi gyakorlat nem felelt meg a szerződések rendelkezésének, ez nem lehet érvényes érv arra, hogy egy alternatív döntéshozatali e, eljárást jogosan nyilvánítanunk. Ezért egy ilyen precedens egyébként sem lehet az uniós intézményre kötelező érvényű. Ezért egy ilyen vissza e, e, fordított szavazási mechanizmus, amely a felépés felelősségét a döntéshozataltól teljesen külön választaná, ez nem felel meg a szerződéses rendelkezéseknek, ezt kell, hogy mondjam, természetesen további kérdésekre is szívesen válaszolok. Yeah, ask, uh... Köszönöm szépen. Most Diaz de Mére urat kérem fel, hogy tartsa meg összefoglalója. Muchas gracias, señora. Köszönöm, elnök asszony. szeretnék egy észrevételt tenni a jogi szakvéleményel kapcsolatban. Annak ellenére, amit önök hallanak majd, szeretnék már most szólni, szeretném már most jelezni, hogy teljes mértékben konstruktív a szándékom, meg békélésre törekszem én is annak ellenére, amit majd a jogi szakvéleménye kapcsolatban mondok. Említi a szakvélemény azt, hogy a rendelet felvizsgálata a jogbiztonságot erősíti majd meg. Ezzel természetesen egyetértek, hiszen a javaslatnak ez az alapvető célja a szerződéssel és a vízum együtt amely a 2009-810-es rendeletre épül. Következésképpen, amire most törekszünk, az az, hogy korrigáljuk egy harmadik állom, az Európai Unió tagállamával kapcsolatos vízum kiadási intézkedését. Hogyha nem ezt tennénk, akkor ennek nem lenne értelme, nem beszélhetnénk akkor kölcsönösségről. A kölcsönösség, a viszonosság pedig a javaslat fő eleme. Úgyhogy arra törekszünk, hogy egy hatékonyabb viszonosságot biztosítsunk, amely mindenképpen a törvényesség elvére épül. A tízes módosításban, amelyet a jogi szakvélemény érint, ugye ebben azt olvashatjuk, hogy a bizottság konzultál az érintett tagállammal, és javaslatot tesz a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, a kölcsönösség alapján 12 hónapra vonatkozóan. Ez a rendes jogalkotási folyamat, folyamatot követi. Nem akarom a 28-as módosítást kommentálni, mert ez a tisztelt kollégák hatáskörébe tartozik, akik egyetértenek ezzel, de szeretném, ha tudnák, hogy én ezzel nem értek egyet, a 28-as módosítással, noha nagyon tisztelem mindazokat, akik aláírták ezt. Visszatérve a 10-es módosításra és a jogi szakvéleménnyel, a jogi szolgálat elismeri határozottan azt, hogy az én módosításom értelmében a vízumkötelezettség ideiglenes bevezetésére kerülne sor, ami véleményem szerint egy határozottabb lépés, azon tárgyalások után, amelyeket a bizottság sikertelenül folytatott, és ez a harmadik tagállamok, harmadik országok irányába egyértelmű jelzést közvetít. A harmadik megjegyzésem, ami az általános észrevételeket illeti a jogi szakvéleményben, a tízes módosítás nem mond ellent a 13-as eh, cikknek a szerződésből és az Európai Unió működéséről szóló szerződés eh, vonatkozó cikkével sincs ellentmondásban. Szeretném megjegyezni, hogy eddig a jogi vélemény nem így érvelt ok-okozati összefüggés alapján, hanem a már ismert tények alapján értékelte a helyzetet. A 13-as és a 7-es cikk alapján a jelentés 11-es cikke pedig arra mutat rá, hogy a bíróság egyértelműen arról nyilatkozott, hogy az a mód, ahogy az intézmények meghozzák döntéseiket, ez a szerződésekben van lefektetve, és így járnak el a tagállamok, illetve az érintett intézmények. Ez egy általános megjegyzés. A 12-es pont pedig egy olyan egyértelmű és annyira magától értetődő pont, hogy ezt nem is kell kommentálnom. 13, 14, 15-ös, ezek a 288-as cikkre hivatkoznak, a 289-esre, amely különbséget tett a, joga, a rendes jogalkotási eljárás és a különböző speciális eljárások között, ezt sem érdemes kommentálni. A jelentésben a normatív hierarchia is szerepel, az EU működéséről szóló szerződés 290-es cikke alapján és a 291-es cikk alapján. De szeretnék a jelentés 16-os pontjánál elidőzni, és itt ezt idézem a bizottság által jóváhagyott intézkedések értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés nem határoz meg eljárásbeli normákat. Ismétlem, nem határoz meg eljárásbeli normákat, és folytatódik a szöveg, de hivatkozik egy parlament és tanácsi rendeletre az általános alapelvek és normák létrehozása érdekében, amely meghatározná az ellenőrzés módozatait, amelyek alapján a tagállamok eljárhatnak a bizottsági hatáskör értelmében, hogy itt milyen rendeletről van szó. Szerintem egyáltalán nem is kell ezt megemlíteni, nem kell idézni ezt, hiszen nem lehet a tagállamok által ellenőrzésről beszélni, hogy a tagállamok ellenőriznék a bizottság végrehajtási hatáskörét, hiszen itt a parlamentről van szó. Olyan ellenőrzésről van itt ebben a szövegben szó, amelyet a tagállamok gyakorolnak. Ami azonban fontos számunkra érdemben az az, hogy a parlament, tehát én magam az előadó, a tízes módosításra hivatkozva, a rendes jogalkotási eljárás értelmében tudok-e ilyen módosítást előterjeszteni, anélkül, hogy ez sértené a bizottság jogalkotási kezdeményezési jogát. Tehát hangsúlyoznám, anélkül, hogy ez sérelmezné a bizottság kezdeményezési jogát. Tehát ez itt a lényeg, ez az, amit a parlament jogi szolgálata értékel. Harmadik pont. Ami a B pontot illeti, az első kérdés, amely itt eh, szerepel, a 18-as pont a következőt eh, tartalmazza. A bizottság javaslatát eh, miért nem lehet a rendes jogalkotási eljárás alá vetni, ha egyszer maga a bizottság javaslata is ezt így határozza meg a C pontjában is. Szó szerint idézem. Az Európai Parlament és a Tanács ezen javaslat kapcsán a rendes jogalkotási eljárás alapján járnak el. Ez az, amit a bizottság a javaslatának C pontjában meghatároz. Ami pedig a döntéshozatali eljárást illeti, ez természetesen a mellékletek módosítását is magá után vonja, még akkor is, hogyha ez a 2001 per 539-es rendelet módosítását teszi szükséges. Mindannyian tudjuk, hogy ez a rendelet ez nem állandó, ez olyan, ez egy olyan rendelet, amelyet 8-9 alkalommal módosítottak már. Tehát nem egy állandó jellegű. A következő módosítás, a 9-es pont, ezzel egyetértek, a 21, 22 és 23-as pont, hát itt nem értek egyet főleg amit a következőt illeti a 24-es, ahol az olvasható, hogy abszolút kötelezettség vonatkozik a bizottságra, hogy jogalkotási javaslatot terjesszen elő egy tényszerű helyzet alapján. A tízes módosítás nem tartja tiszteletben a bizottság kezdeményezési előjogát. Ezzel nem értek egyet, méghozzá a következő érvek alapján. Egyfelől azért, mert az előadó javaslatában, a tízes módosításban nagyon sok hasonló elemet fedezhetünk fel a bizottság javaslatával. Mind a két esetben a javaslat szerepel, mint kifejezés, a jelentés mellé készülhet egy javaslat is, ahogyan ezt a bizottság meghatározza, és az szerepel itt, amit az előadó mond, az az, hogy javasol majd. Mindkét esetben ideiglenes visszaállításról is szó van, és itt visszautalnék a 19-es pontban elmondottakra, amit ugye a jogi szakvélemény kapcsán mondtam, ami pedig a meghosszabbítást illeti, amely a tízes módosításban szerepel. Ez attól függ, hogy a bizottság nem éle azzal a jogával, hogy egy módosításra irányuló javaslatot terjeszt elő a 2001 39-es rendeletre vonatkozóan negyedik pont. Mindkét esetben figyelembe kell venni a tanácssal és a parlamenttel való egyeztetést. Ötös, a tízes módosításban, a C alpontban, elnézést mondja az előadó, a D alpontban az szerepel, hogy a bizottság amennyiben szükségesnek tartja, előzetes jelentés nélkül terjeszthet elő, stb. stb. Ezzel pedig gyakorlatilag azt jelzem, hogy teljes mértékben tiszteletben tartom a bizottság kezdeményezési jogát. A hatos pont, ugye a tízes módosítás E pontja azt tartalmazza, hogy ez az eljárás nem érinti a bizottság azon jogát, hogy javaslatot terjesszen elő a rendelet módosítására vonatkozóan, tehát hangsúlyozom, hogy tiszteletben tartom a bizottság jogalkotási kezdeményezési jogát, a bizottságnak ezt az előjogát. Hetedik pont. Tízes módosító indítvány és a bizottság javaslat is a rendes jogalkotási eljárásról szól, és mind a ketten ugye ugyanerről beszélünk, tehát a rendes jogalkotási eljárásról. Nyolcas pont. Másfelől a tanács többségi álláspontja a C pontban azt írja, hogy 90 nappal azután, hogy megkapta volna a közzétételt követően a nyilatkozatot. Két célja van itt ennek a közleménynek. Egyfelől a tanács azt mondja a bizottságnak, hogy önöknek csak két opció van a kezünkben, tehát a tanács az, aki a bizottságnak megmondja, hogy mit kell tennie, tehát meghatározza a csapás irányt, és vagy ezt mondja, vagy azt. Azt mondja, hogy vagy egy döntést kell hozniuk, amelynek értelmében alkalmazzák a felfüggesztést, vagy pedig egy értékelési jelentést kell előterjeszteniük, de én azt mondom, az én véleményem az, hogy a tanács még csak azt sem írja itt, hogy a bizottság ezt megteheti, hanem azt írja, hogy két opciója van, és ezt vagy azt kell tennie. Erről rendelkezik. Hol van itt akkor a kezdeményezési jog, amelyet ugye szeretnénk megőrizni? Ez azt hiszem mindenképpen egy kötelezettséget, egy kényszerítést jelent a tanács részéről a bizottságra nézve. Ez pedig azt hiszem, hogy egy abszolút kötelezettség, amelyet a tanács a bizottságra szab, arról, hogy egy jogalkotás javaslatot kell előterjesztenie. És azt hiszem, hogy a tízes módosítóindítvány az előadó tollából semmiféleképpen nem tartalmaz ilyet. Következésképpen álláspontom az nem merev, hanem nagyon is nyitott vagyok a tárgyalás felé, nyitott vagyok a jogi és szemantikai árnyalatok iránt. Szeretnék megállapodni kollégáimmal, a bizottsággal és a tanácssal is szeretnék egyességre jutni. Köszönöm a jogi szolgálatnak, a parlament jogi szolgálatának ezt a munkát, hiszen nagyon szükséges ez a munka, hogy a jogalkotási folyamatok megfelelő irányba haladjanak, és javaslatot teszek majd arra vonatkozóan is, hogy mikor találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel, illetve a módosítók előterjesztőivel, hogy megoldást találjunk arra az egyetlen problémára, amit meg kell oldanunk ezen jelentés kapcsán, és ez a kölcsönösség. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Diaz de Mira. I ha- Köszönjük szépen. Hárman jelentkeztek szóra. Négyen ugyanakkor csak 6 percünk van hátra, és tény, hogy erre a témára eredetileg több időt szántunk, de mivel korábban késedelem adódott abból, hogy előző előadóink nem jöttek időben, ezért kénytelen vagyok önöket arra kérni, hogy nagyon röviden szóljanak meg. Fájon asszony, köszönöm. Rövid leszek. Már csak azért is, mert nekem is ülésem van ezután. Köszönöm a jogi szolgálatnak a munkát és az előadónak az elmondottakat. Arra törekszünk, hogy javítsuk a jelenlegi kölcsönösségi mechanizmust, ami jelenleg gyakorlat, ezt csak jogalapra kell helyezni, és örömmel vitatom meg az előadóval azt, hogy hogyan lehet valóban valamennyi tagállamnak megadni a lehetőséget arra, hogy unilaterális módon járjon el. Ez jelenleg nem működik. Ugye a kanadai cseh konfliktus kapcsán láttuk, hogy ö, nem volt szolidaritás. Hogyan lehet a kisállamoknak megállni ebben a helyzetben? Olyan mechanizmusra lenne szükség, amely valamennyiünk tagállamait, a kicsiket is ideértve megvédi szerintem a tagállamok többsége nem támogat egy olyan megoldást, amelyben a bizottság lenne automatikusan kötelezve arra, hogy vízum kötelezettséget vezessen be. Egyébként a jogi szakvélemény is ezt támasztja alá. Ezért azt kérem az előadótól, hogy új megfogalmazásokat vezessen be, amire lehet építeni kompromisszumokat, és talán érdemes lenne az Európai Bizottságra is erőteljesebben nyomást gyakorolni, hogy a vízumkötelezettség kérdésében javasolja a vízumkötelezettség újra bevezetését harmadik országokkal kapcsolatban, ennek a lehetőségét legalábbis. És indokolja meg, ha mégsem teszi ezt a parlament az egész folyamatban, és ezt az előadó is elmondta, igyekezett megfelelni az eljárási követelményeknek. Hangsúlyozni szeretném, hogy a kölcsönösségi mechanizmus semmiképpen más, más eh, átmeneti intézkedéseket nem tesz fölöslegessé, a tagállamoknak továbbra is joga van, és joga kell, hogy legyen a szerződések értelmében ehhez. Ugyanakkor szükséges a, a további új intézkedések megfontolása is. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet a szöveget úgy átfogalmazni, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Köszönöm. Mondja Álvaro úr, valóban elkötelezett az előadónk, akár félre is söpörhette volna az ellenvéleményeket, köszönjük Augustinak, hogy komolyan veszi ezt, hiszen nem bocsájtotta egyből szavazás az egész kérdést. Az jogi szolgálat képviselőjének is köszönjük. Ez nem csak jogi, hanem politikai kérdés is természetesen, de mivel véleményről beszélünk, ezt figyelembe vehetjük, és majd most eldöntjük, hogy mihez kezdjünk ezzel a szakvéleménnyel. Évek óta látom azt ebben a házban, hogy vannak jó módosítók, rossz módosítók, bolond, buta módosítók, sőt jogilag megkérdezhető módosítók is. Ez nem csak politikailag érdekes, hanem fontos is az Európai Unió és tagállamai önértelmezési szempontjából, hogy egyformák egyenlők vagyunk, vagy a harmadik országokkal szemben más normákat alkalmazhatunk el. Ami igazán érdekes, és én is erre vonatkozóan hogy egy módosító indítványt, ami szintén vagy jogi szakvéleményhez vezetett. Ez a 29 számot viselte, és nem jelent az mere precedens, nem precedens értékű, hogyha egy hasonló módosítót a korábban. A 28-as módosító, melyet most megkérdőjeleztünk, egy automatizmus vezetne be, amely szinte egy-egyben a gazdasági kormányzási csomagból, az úgynevezett hatos csomagból került átvételre három irányelvben. 1173, 1174, 1175 per 2001, 11-es irányelvről beszélünk, amelyet a Parlament, a Tanács és a Bizottság is pár hónappal ezelőtt jóvá hagyott. Még egyszer mondom, ugyan ez a szöveg szerepel mind a három irányelvben, és mind a három intézmény ezt jóvá hagyta. Persze, akkor a parlament jogi szolgálata véleményezte már ezt, és azt gondolta, hogy a fordított többségi mechanizmus nem felül meg a jog, az Európai Unió jogának, és ezen szakvélemény ellenére, ha nem mindenki, de legtöbben az irányelvek mellett szavaztak, a, így a fordított többségi szavazási mechanizmus mellett. Szeptemberben Tavaly szeptemberben Barroso elnök ugyanerre vonatkozóan azt mondta, hogy ez egy roppant erős intézmény, erős eszköz és egy minőségi előrelépés, egy előreugrás. Eh, Búzek úr is azt mondta, hogy ez egy komoly védekező fegyvert eh, jelent, és eh, Rompuy elnök úr azt mondta, hogy nagyon örül ennek az eredménynek, hogy a parlament így javította a javaslatot, és mások is Eh, támogatták pontosan ezt a fajta mechanizmust, amelyet most megkérdőjelezünk. Politikai szintű kritikát elfogadok, de technikai szinten nem, mert egyszer már ezt megszavaztuk, elfogadtuk. És aki kritizálja ezt, és jó eséllyel pár hónappal ezelőtt eh, mosolyogva megszavazta ugyanezt a mechanizmust. Kocsálom ezt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben itt az ideje, hogy más tagállambeli kollégáinkat támogassuk, mert úgy tűnik, hogy a Nának nem érdekel, hogy megoldja ezt a problémát. Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, Málta és más államok újra és újra követelik a valódi kölcsönösséget, azonban a többi tagállam ezeket az igényeket söpörte, akár csak hatós csomagban tettük. Itt az ideje annak, hogy egy valódi vízum kölcsönösségi mechanizmust vezessünk be a szolidaritás alapján. Lehet, hogy jogilag megkérdőjelezhető, lehet, hogy jogilag nem is helyes, de szeretném, hogyha az Európai Bizottság a bíróság előtt megtámadná ezt, ha egyszer eldöntöttük. Úgy tűnik, hogy a hatos csomagban ott politikai szándékainknak megfelelt ez az automatizmus, most pedig megkérdőlezik ugyan ezt a mechanizmust, hogyha a bizottság úgy érzi, hogy a bírósághoz akar fordulni, nem legyen, akkor majd végigjátszuk ezt a meccset. Köszönjük, Álvaro Rencsó úr, következik. Köszönöm, elnök asszony. Nos, teljes mértékben támogatom Álvaro urat. Egyetértek az által elmondatokkal. Én is e, aláírója vagyok ennek a módosítónak, így érthetik, hogy miért érzek így. Talán együtt tudunk rajta javítani, módosítani és egy szavazás során akár még támogatni is. Annak érdekében, hogy ahogy azt Álvaro úr is mondta, ne utasítsuk el automatikusan. Három éve ülök e padsorokban, és minden nap olyanokat hallok, mint egyenlőséget Európában, egyenlő jogokat, e, minden európainak egyenlő jogokat és kötelezettségeket minden tagállamnak. Ugyanakkor a gyakorlatban vannak tagállamok, és egyes eh, tagállamok egyenlőbbek, mint a eh, mások, eh, egyes polgárok egyenlőbbek, mint mások. Felmerült át a kérdés, azt hiszem jogosan, milyen módszert használhatnánk arra, hogy az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament valóban tárgyalásokat kezdjen, érdemi tárgyalásokat annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát, hogy ne legyenek egyesek egyenlőbbek másoknál. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék a 28-as módosítóval kapcsolatban pár szót szólni. Én is aláírtam ezt, benyújtottam ezt, és Fajzson kolléginával egyetértek, találhatunk olyan új megfogalmazást, amely tulajdonképpen ugyanezt az automatizmust vezeti be, mégis elfogadható formában. Természetesen Alexander, amennyire értem, szeretné fenntartani ezt a módosítót. Majd ezt megbeszéljük, hiszen közde a gondolat alapvetően tetszik nekünk, hogy a parlament maradjon következetes, és ezen automatizmus sok ügyében. Köszönöm. A jogi szolgálatnak ezen a ponton van még valami hozzáfűzni valója? Thank you, Madam Chairman. I will be very short because of the time, I know. Tudom, hogy szorít minket az idő, ezért tényleg csak villámgyorsan két dolgot szeretnék mondani. Először is a cél az, hogy hatékonyabban működjön ez a reciprocitás, ez a kölcsönösség. Azonban valamit el kell mondanom az előadónak, itt tulajdonképpen annyit próbálunk mondani, hogy a mi szempontunkból a C pontban ez a kötelezettség, és itt az ötös módosítóról beszélek, számunkra úgy tűnik, hogy nem teljesen illik a szerződés rendelkezéseihez. Ugyanakkor a D bekezdésben használt megfogalmazás modellként is felhasználható a mi szempontunkból, így oldhatnák meg esetleg a problémát. Nem tudom, hogy a tanácsban a tagállamok meg tudnak állapodni. Számunkra az igazi probléma az, hogy figyelembe vettük, csak a technikai szempontokat, a jogi szempontokat tudtuk figyelembe venni jogi szolgálatként, ha tanács, hogyha így is dönt, ez a mi szempontunkból e, nem, továbbra sem fogja azt jelenteni, hogy jogilag ez megfelelő lesz. Ezért azt hangsúlyozom, hogy e, lehet, hogy a módban vannak hasonló precedensek, de ahogy azt már egyszer említettem, a precedens ebben az esetben jogilag nem számít precedensnek. A kettő 91-es cikk a tanácsi rendeletben, szintén felmerült, mint probléma. Nos, mi csak alternatívákat próbáltunk felvillantani, ezért egy kicsit túlmentünk az eredeti kérdésen, de persze a döntés meghozatala az önök felelőssége. Köszönjük. Diaz de méret kérdezem. Szeretném hozzád fűzni, de valamit kéne kérem, ha igen, akkor röviden. Nem feljegyeztem, amit a kollégák és a jogi szolgálat elmondott, és ezek után a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők egyeztetünk majd a továbbiakról. Köszönöm. Uh, then, uh, uh, thank you. Rendben, akkor nincs más hátra, mint hogy mindenkinek köszönetet mondjak a ma délután együttműködésért. Holnap reggel folytatjuk 9 órakor az ülésünket. Köszönjük mindenkinek, jó estét! kívánok viszontlátásra.